Hello, good afternoon. I will... Jó napot kívánok! Azt javaslom, hogy kezdjük el az ülést. Nagyon sűrű a napi rendünk ma délután. Ez a legutolsó munkahét a parlamentben. Mindenkit szeretnék üdvözölni. Mielőtt megkérjük a belga soros elnökséget, hogy tájékoztasson bennünket az elnökség prioritásairól, azt javaslom, hogy tűzzünk fel még egy napirendi pontot a programunkra. Politikai frakciók kérték ezt, a zöldek, az ELDE, a GUE és a szocialisták azt kérték, hogy a bizottság számoljon be az eritreai bevándorlók helyzetéről Líbiában. És a biztos válaszolni fog valószínűleg holnap a kérdésekre, de Gucht biztos felszólása után remélhetőleg a biztos reagálni fog a felvetésekre. Van még egy közleményem, és akkor utána elkezdhetjük a munka érdemi részét. A koordinátorok javaslata alapján azt javaslom, hogy erősítsük meg a következő jelentéstevők kinevezését. Anna Gomes, akit itt most nem látok a teremben, a bizottság kommunikéjéről, a CBRN akciós tervről, biológiai, kémiai és nukleáris anyagokra vonatkozó akcióterv. Timothy Kirkop kinevezését, Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc részvételével kapcsolatban a bizottság munkájában, ami a Schengeni a közösségi joganyag megvalósítását illeti. Hogyha nincsen ellenvetés, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. És áttérünk a tartalmi kérdésekre. Ezek közül a hármas pontra. Sargentini képviselő, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Nincsen megjegyzésem az eddigi közleményekkel kapcsolatban, de mielőtt átérünk a hármas napirendi pontra, szeretnék egy napirendi pontra javaslatot tenni. Ez egy holnapi napirendi pontot érint, a holnapi programot érint, a az eritreai bevándorlók helyzetét Líbiában, a zöldek azt kérték, hogy mind a két biztos Malmstorm és Füle biztos is jöjjenek el erre az ülésre, és hogyha jól tudom, Malmström biztosnak elküldték a meghívót, ő még nem reagált egyértelműen, de Füle biztosnak nem küldtek meghívót hiszen ez egy menedékjogi és bevándorlási ügy is, valamint szomszédsági politikai kérdés is. Éppen ezért Hangsúlyozni szeretném azt, hogy nagyon fontos lenne, ha mind a két biztos eljönne a holnapi ülésedet. Füle biztost is szeretettel várjuk. Köszönöm, mondja az elnök, a titkárság erre reagálni fog. Buzutil úr, parancsoljon, elnök asszony, Nincsen semmiféle információnk erről a pontról, tehát hogyha azt szeretnék, hogy döntést hozzunk arról, hogy egy adott biztos hívjunk-e meg az ülése, vagy nem, akkor először is valamiféle információval kell ehhez rendelkeznünk arról, hogy miről is fogunk vitázni. Nem lehet azt mondani nekünk egyszerűen, hogy jó, az eritreaik helyzetéről fogunk beszélni Libián, vagy szomáliaik helyzetéről Görögországban, anélkül, hogy a tartalomról ne kapnánk bővebb információt. Tehát ez is az első lépés. Ha már megvan ez az információ, akkor tudjuk jobban megérteni azt, hogy miről is szól a vita, és akkor tudunk döntést hozni arról, hogy milyen biztost hívjunk meg az ülésre. Köszönöm. A politikai frakciók kérték az említett ügyet, amint említettem, és nem gondolom, hogy most ezzel kéne foglalkoznunk, de én fogadtam az ön kritikáját, a GUE, a szocialisták és a zöldek kérték azt, hogy ezt a napi rendi pontot még vegyük ide bele. Ami fülbiztos meghívását illeti, biztos, titkásságával felvettük a kapcsolatot, és ő 14-ére elvileg visszaér Brüsszelbe, de nem tudni, hogy hány órakor pon- pontosan a Libe megpróbál arról gondolkodni, hogy ezzel kéréssel hogyan foglalkozzunk, de mindenképpen az említett már rendelkezésre állunk. Köszönöm szépen! Akkor most folytatjuk a munkát, és remélhetőleg az időponttal kapcsolatban további információt kapunk majd. De Klerk minisztert fogom megkérni arra, hogy mutassa be a belga soros elnökség prioritásait a belügyi kérdésekben. A Lisszaboni szerződés hatályba lépés óta ezen a területen az Európai Parlament és a Bizottság hatáskörei bővültek. De Klerk miniszter úr, parancsoljon öné a szó. Chair. Thank you, Köszönöm szépen, elnök asszony, és engedjék meg, hogy hollandul beszéljek az anyanyelvemen. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma. És tudjuk, hogy ez a szakbizottság nagyon dinamikusan működik, nagyon sok mindent letett már az asztalra korábban jártam már itt önöknél, a SWIFT megállapodással kapcsolatban kapcsolatokat vettem föl a szakbizottság egyes tagjaival, és a múlt héten is megtiszteltetés volt számomra, hogy a plenáris ülésen Strasbourgban részt vehettem a vitában. Szeretnék köszönetet mondani az elnök asszonynak is, hogy együtt dolgoztunk egy idevágó megállapodáson. Álvaro úrnak is külön köszönet jár, mert kiváló jelentés készült. Az is nagyon jó volt, hogy megvolt a kapcsolat a bizottság felé és más szereplőkkel. Most pedig a belga soros elnökség keretében természetesen el kell gondolkodnunk arról, hogy a stokholmi programot hogyan is töltsük meg élettel. Számos prioritásunk van, ezek közül engedjék meg, hogy egy pár elemet kiemeljek. Természetesen annak háttere mögött, hogy szeretnék önökkel majd vitát folytatni, eszmét cserélni, hogy előreléphessünk. Szeretnénk ott folytatni, amit fel tudott mutatni a spanyol elnökség eredményként, hiszen nagyon dinamikus lépéseket tettünk előre. Fontos lenne a folytatólagos munka, hiszen nem csak egy különálló soros elnökségről van szó, hanem az előrelépéseknek az egymáshoz fűzéséhez, és bízunk abban, hogy ehhez hozzá tudunk járulni. Három elemet szeretnék kiemelni, amelyet átültetést érdemelnek. Elsősorban hagyományosan fontos számunkra az, hogy a különböző bűncselekmények áldozatai megkapják a védelmet. Belgiumban ez már nagyon régóta szívügyünk, de régebben is hangsúlyt fektettünk erre és azok, akik a leginkább rászoruló, gondolok itt a gyermekekre, a gyermekpornográfiára hagyutaljak, egy olyan kérdéskör, amelyre egyre inkább odafigyelnek, és amelyet meg kell oldanunk európai szinten. Természetesen ez is egy hát, határon átnyúló ügy. Azt is szeretném elmondani, hogy a soros elnökségnek, a spanyol soros elnökségnek köszönetet mondanék minden olyan tevékenységét, amely erre irányul, azaz egy védelmi irányelv kidolgozását célozta. Az elmúlt hónapokban ez irányban előrelépéseket tettünk, Gondolok itt a védő, óv intézkedésekre is, amelyet a tagállamok majd végrehajtanak. A mi elnökségünk továbbra szeretné elmélyíteni ezeket a lépéseket, és természetesen a LIBE szakbizottsággal intenzív kívánja tenni azokat a tárgyalásokat, amelyeknek a célja a az említett ügy, tehát az említett téma a, az áldozatok védelme, illetve illetve más területekre koncentrálnánk. Fontos természetesen meggyőzni mindenkit, hogy ambiciózusan kell fellépni. Én a magam részéről is mindent meg fogok tenni, hogy itt az Európai Parlamenten belül megállapodásra jussunk a szakbizottsági dokumentumra vonatkozóan már első olvasatban. A gyermekek védelméről már beszéltem, a gyermekpornográfiát illetően, és az egyéb kiszolgáltatott népesség csoportok vonatkozásában, és most hagyj térjek át a további súlypontokra. Az igazság hogy együttműködés és a bír, bírók együtt, bírák együttműködését javítanunk kell még, különös tekintettel a büntetőügyek visszaszorítására, és kiemelném az együttműködés fontosságát. A bírák együttműködését európai szinten erősíteni kell, hiszen így tudjuk visszaszorítani a bűnözést. Nagyon fontos a meglévő jogszabályoknak az átültetése és fontos egymásnak a jogszabályait is elismerni, és a bírák döntéseinek is a, az, az elfogadását kölcsönösen. A belga soros elnökség számára nagyon fontos, hogy a kölcsönös elismerés eszközeit erősítsük meg, és egy megfelelő módszertanra is szükségünk van e vonatkozásban, amelynek célja az egyszerűsítés és a javítása a gyakorlati megvalósításnak tehát a jogalkotási eszközök, mint végrehajtandó eszközöknek a javítására gondolok itt. Meg kell néznünk azt is, hogy mely országok mutatnak fel fejlődési tendenciát, és ezt el is kell ismerni. Ősszel pedig a tanács csúcsértekezletén ezt napi rendünkre kell tűznünk majd októberben, amikor az igazságügyi miniszterek összeülnek. A jogorvoslat, a jogsegély, ez is témája az együttműködésnek. Itt szükség van egy általánosabban értelmezett kooperációs eszközre, a Stockholmi program vonatkozásában tudjuk ugye, hogy van egy csoportja már a tagállamoknak, és a belgák egy kezdeményezéssel álltak elő, hogy foganatosítsanak ilyen irányú kezdeményezéseket. Olyan intézkedésekről van itt szó, amelyeknek a segítségével bizonyítékokat lehetne gyűjteni, tehát a nyomozást elősegítő bizonyítékokat, ezeket standardizálni lehetne, mert akkor például egy bíró vagy egy ügyész is megbízást kaphatna egy-egy tagállamtól. Az igényekre te, kell tehát reagálnunk, anélkül, hogy az érintetteknek a jogait korlátoznánk. A belga elnökség ezt a kezdeményezést szeretné önökkel megosztani, és kieszközölni ennek a javaslatnak a felkarolását, különös tekintettel az együttdöntési eljárásra. További pont, amit kiemelnék még, hiszen szeptemberben lesz majd egy szeminárium ezzel kapcsolatban Brüsszben, ez pedig a Eurojust témaköre. Meg kell állapítanunk ennek kapcsán, hogy nagyon lényeges szereplőről van szó az európai szintű igazságügyi együttműködésben, és itt arról is szó van, hogy a Eurojust jogi keretet kapjon, és ezt kivitelezzük. Európai szintű munkáról van itt szó, és ezt a munkát a Eurojust venni át, ugyanígy az európai igazságügyi rendszer és a bírák, valamint az ügyészek. Meg vagyok róla győződve, hogy jobban fogjuk tudni a különböző dossziéknak a felgöngyölítését, különös tekintettel a bűnözésre a megfelelő lehetőségeket meg kell ismernünk, amelyeket a Lisszaboni szerződés lefektet a Eurojust vonatkozásában, illetve az Európai Ügyészség vonatkozásában, de ezen a héten bizonyára eszmét tudunk cserélni majd erről is. A eurojust kapcsolatban pedig el fognak hangozni bizonyára további megfontolások is. A bíró, bírák együttműködését illetően úgy gondolom, hogy napi szinten, a köznapokban, főleg a határok mentén szükség van a kooperációra, hiszen számos olyan polgár él Európában a határok mentén, akik pontosan tudják, hogy mennyire lényeges ez a határon átnyúló munka és együttműködés. Lehetnek nagy elveink, de nagyon lényeges az, hogy ezek az elvek a gyakorlatban napi szinten is működjenek. Ezen a területen kell még erőfeszítéseket tennünk, és ezen a témájának a közös szemináriumnak, amit említettem. Egy harmadik prioritásunk a hozzáférés az igazságszolgáltatáshoz. Ez is egy általános érdekű igény, szeretnénk több garanciát kínálni a polgárok felé, hiszen az unióhoz való csatlakozás, illetve az emberi jogok egyezményehez való csatlakozása az Európai Uniónak azt jelenti, hogy minden Európai Uniós polgár számára biztosítani kell az abban lefektetett jogokat. És úgy gondolom, hogy ez az Európa Tanács, a bizottság és a parlament között is egy olyan ügy, amiben mindenki egyetért. A büntető ügyekkel kapcsolatban úgymond de minim szabályokat szeretnénk lefektetni, minimális szabályokat, fontos itt a tolmácsolás, biztosítása, a fordítói szolgálat működtetése, és az információkhoz való hozzáférés, és nagyon lényeges, a Letter of Rights, amire szeretnék utalni. Fontos ez a fogvatartottak számára, ez egy nagyon lényeges lépés lenne. A tagállamok kifejezésre juttatták az igényeiket, ők is így látják, hogy ez egy fontos terület. Ami a biztonsági aspektusokat illeti, mindent át kell ültetnünk annak érdekében, hogy a bizottság javaslatait keresztül vihessük, hiszen ezzel a polgároknak a mindennapjait javítanánk. Ezt a Júri szakbizottságban is megbeszéljük majd, és megkapják majd a tá- tájékoztatást. Az e-justice, mint következő terület is egy lényeges kérdés, hogyha itt segítséget kívánunk nyújtani, és minden jogszabályt szeretnénk átültetni, akkor szükség van az e-justice-ra, az elektronikus jogszolgáltatásra, amelyhez mindenkinek hozzá kell tudni férnie. Sok minden történt már ezen a területen, videokonferenciákra utalnék, elektronikus aláírás, illetve a végrendelkezési regiszterek, a csődeljárási regisztereknek az összehangolása e- EU-s szinten, és július 16-án lesz az informális tanács keretében egy, egy portál, amit berendezünk, E, és ezen a rendezvényen illusztris személyek fognak eljönnek, többek között a Libe és Júri, a Júri szakbizottságtól is képviseltetik magukat. E, Reding asszony is jelen lesz. E, ez pedig tulajdonképpen azt fogja bemutatni, azt fogja illusztrálni, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre ahhoz, hogy a jogszolgáltatáshoz hozzáférjenek a polgárok. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon lényeges lépés, és Belgium mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy végrehajtsa a, az elveket, és a gyakorlatban ez aztán napi szinten érzékelhető legyen. Transatlanti kapcsolatok. Ezzel kapcsolatban el kell mondanom, hogy ebben az összefüggésben egy kiemelten fontos területnek tekintjük, van most már egy tárgyalási mandátumunk, az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti megállapodásra a személyes adatok védelmére vonatkozóan. A SWIFT megállapodást hagy utaljak. Ennek politikai jelentősége van. És természetesen időt kell szánnunk arra, hogy ambíciózus eszközt hozzunk létre. Nagyon olyan eszközről van szó, amely érdekes, és ehhez kapcsolódik ugye a parlament munkája is, ami elismerést érdemel. Magasak a célkitűzéseink, ambiciózus, ambiciózusak vagyunk. Azt gondolom, hogy a kommunikáció helyesen működött ezzel a szakbizottsággal. Büszkék vagyunk arra, hogy eddig mit értünk el, és ki bizonyára további előrelépéseket is elkönyvelhetünk Megértettük a parlament üzenetét, különös tekintettel a módszertanra, a megállapodásokra, önökkel, a tanácsal és a bizottsággal, és azt gondolom, hogy ez a megfelelő módszer arra, hogy valóban előre léphessünk Európa számára, különösen a jogok védelmére, illetve az igazságszolgáltatásra. Köszönöm szépen, és nagyon szívesen válaszolok a kérdéseikre. Köszönöm szépen ezt a rövid beszámolót. Nagyon ambiciózusnak tű, tűnik ez a terv, és bizonyára a koordinátoroknak először, de a többi kollégának is lesznek kérdései. Buszutil úr, önél szó. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm, miniszter úr, hogy eljött hozzánk, és köszönöm hogy ilyen részletes és érdekes előadást tartott a belga elnökség munkájáról. Egy kérdésem volna, ez ahhoz a kezdeményezéshez kapcsolódik, amelyel az önök elnöksége előre kíván lépni az európai vízényítékokra vonatkozó parancsa kapcsolatban. Nem tudom, hogy ez mennyiben kapcsolódik az eljáráshoz magához. Bizonyára tudja, miniszter úr, hogy az elmúlt hónapokban kicsit kényelmetlen volt a kapcsolatunk az Európai Bizottsággal és tanácsal, amikor ilyen jellegű kezdeményezésekről volt szó, amelyeket több tagállam is felkarolt. Ezért azt szeretném kérdezni öntől, hogy az elnökség megvitatta-e ezt az ügyet a bizottsággal, illetve az Európai Bizottság hajlandó-e támogatni ezt a javaslatot, keresnek-e esetleg közös álláspontot az Európai Bizottsággal az a javaslattal kapcsolatban, amelyet önök nekünk most bemutattak. Igazán nagyon szeretném látni, hogy ha nagyobb lenne a harmónia a tanács és az Európai Bizottság között, akkor amikor ezekről a kezdeményezésekről van szó, amelyeket mi rendkívül fontosnak tartunk itt az Európai Parlamentben, legalább olyan fontosnak, mint például az Európai Védelmi Parancsra vonatkozó kezdeményezést az elmúlt hónapokban. Nagyon is hajlandóak lennénk ezen a területen is együttműködni önökkel, de azt szeretnénk látni, hogy önök is együttműködnek az Európai Bizottsággal, és együtt egy ideális esetben mindannyiunk számára elfoglalható javaslat találnának elénk. Remélem, hogy ezzel kapcsolatban meg tudnék világítani néhány részletet a miniszter úr elnök. Köszönöm. Azt javaslom, hogy két-három kérdést vála, hallgassunk meg, és akkor utána megadom a miniszter úrnak a szót. Ha jól látom, akkor talán Carmen Romero López szeretne a szocialisták részéről kérdezni valamit. Carmen, így van? Carmen, valóban szeretnél kérdezni valamit a szocialista frakció részéről? Akkor megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. nagy érdeklődéssel hallanánk további részleteket még néhány olyan ügyről, amiről nem volt nagyon részletesen szó, amelyek megmaradtak, lezáratlanul maradtak a spanyol elnökség alatt, különösen a nőkkel való bánásmód, illetve a gyerekek kizsákmányolása, a kiskorúak kizsákmányolása. Tudom, hogy Buszutil úr is hangsúlyozta ezt a pontot. Én azt szeretném kérni, hogy több információt hallhassunk. Szintén én is ezt szeretném kérni az Európai Védelmi Parancsról a nők elleni erőszak egy olyan jelenség, amelyet még nem tudunk megfelelően azonosítani az EU-ban, nincsenek statisztikáink, nincsenek megfelelő adataink. Azt szeretnénk, hogyha az európai országok komolyabb előrehaladást mutatnának ezzel a problémával kapcsolatban, akár még definiálnák azt is, hogy konkrétan mit értünk a nők elleni erőszak alatt. Világos, hogy mivel nincs erre vonatkozó irányelv, az Európai Védelmi Parancs egy sürgősségi reakcióra alapozódhat csak. Tehát, hogyha ilyen sürgősségi módon dolgozunk, akkor rendkívüli mechanizmusokat kell, hogy alkalmazzunk. Azt szeretném kérdezni tehát, hogy a belga elnökség hogyan próbálja meg ezt a témát kezelni, és valóban komolyan fontolgatja-e azt, hogy esetleg lehetséges az belga elnökség alatt megoldani ezt a kérdést, annak ellenére, hogy ez ennyire bonyolult. Gondolja el, miniszter úr, hogy az elnökség alatt komoly erőfeszítéseket tudnak tenni annak érdekében, hogy ez folyamatosan a napirenden maradjon. Elnök, köszönöm. Azt kérném miniszter úrtól, hogy most ezt a két egymáshoz kapcsolódó kérdést válaszolja meg, hiszen az európai védelmi parancsról van szó, illetve a korábbi elnökség, a spanyol elnökség és a bizottság közötti vitáról. Kérem, mondja el nekünk, hogyan látja ezt a kérdéskört. Köszönöm szépen, elnök asszony. Alapvető fontosságú ez a kérdés. Itt van természetesen ez a folytonossági kérdés is a spanyol és a belga elnökség között. De az első kérdés az európai nyomozási parancsa és az európai bizonyítékokra vonatkozó parancsa kapcsolatban, ez nagyon releváns. Ezekkel mindenképpen foglalkoznunk kell. Az európai nyomozati parancs széleskörű megközelítést igényel, és több vitára van még szükség a többi résztvevővel. Egy új modellt szeretnénk felállítani. Ez egy teljes mértékben új kezdeményezés, ezért más országokkal is együttműködünk annak érdekében, hogy egy életképes modellt tudjunk kialakítani. Már az Európai Bizottsággal is együttműködtünk ez ügyben. A bizottság is megerősítette, hogy szeretné, hogy tovább tudjunk lépni ezen a területen. Ezért a lehető legtöbbet meg fogják tenni ők is, hogy segítsenek nekünk. Konstruktívan együttműködünk tehát partnereinkkel, a lehető legjobb szellemben, de persze természetesen időbe fog ez telni. Az önök véleményét és inputját is szeretnénk meghallgatni, szeretnénk a jövőben is további vitákat, megbeszéléseket folytatni de ezzel kapcsolatban. Például a SWIFT ügyében szintén erre lett volna szükség, de azt találtuk, hogy hát igazából ez nem a lehető leggördülékenyebben működött. Szeretnénk, hogyha ezekkel az európai parancsokkal kapcsolatban sokkal gördülékenyebb lenne az együttműködés, hiszen a Lisszaboni szerződés nyomán az Európai Parlament részvételére is számítanunk kell. A nyomozási parancsal kapcsolatban már elkezdtük az együttműködést a bizottsággal, a bizonyítékokkal kapcsolatosan még nem járunk ennyire előre. Aztán ott van a kérdés, amit a kolléga felvetett a folytonosságról. Igen, ez nagyon fontos, a folytonosságra szükség van, és nem csak az embercsempészet kérdéskörében, vagy a családon belüli erőszak kérdésében, hanem például a gyermekcsempészet, a gyermekek kizsákmányolása területén is. Ezek is olyan kérdéskörök, amelyeket a prioritásként, prioritásként szeretnénk kezelni elnökségünk során, és közös meghallgatásra, közös megbeszélésekre szeretnénk sort keríteni az önök szakbizottságával is. Remélhetőleg ez megvalósítható lesz. Lehet, hogy ambiciózusak vagyunk, de meggyőződésünk, hogy komoly előrehaladásra van lehetőség. Az embercsempészekkel fogjuk kezdeni, mégpedig azonnal, majd a fiatalkorúak és kiskorúak egyéb típusú bántalmazása vagy kizsákmányolása területe lesz a következő, erre röviden utaltam már a bevezetőmben is. Az európai közösség teljes mértékben eltökélt, hogy ezen a területen a lehető legtöbbet megtegye, a már végrehajtott politikákat nyomon követjük, és megpróbáljuk a lehető leghatékonyabban végrehajtani. A belga kormány pedig ezen túlmenően a már megkezdett kezdeményezéseket is szeretné továbbvinni, hogy folytathassuk ezt a rendkívül fontos munkát. A védelmi parancs. Ez is egy olyan terület, amit a spanyol elnökség vezetett be, és az elmúlt hat hónapban sokat dolgozott rajta. Úgy gondoljuk, hogy nagyon sok technikai vitára lesz itt még szükség, mert meg kell találnunk a megfelelő jogalapot például, és utána különböző részletes pontokat ki kell dolgoznunk. Úgy érezzük, hogy a bűnügyi politikai aspektusokat kell megvizsgálnunk, hiszen köszönhetően a spanyoloknak már a jogi alap megvan. Az októberi tanácsi ülésen az, a napirendre fog kerülni ez az ügy. A lehető legtöbb tagállamot szeretnénk bevonni, hogy meg tudjuk vizsgálni a módosított szöveget, és a lehető legszélesebb közös alapot tudjuk kialakítani megpróbálunk a lehető legnagyobb konszenzusra építeni a tanácsülésen, amennyire csak lehetséges, hogy az európai védelmi parancs minél hamarabb valóságá váljon. Létfontosságú ez a kezdeményezés, de további technikai vitákra lesz szükség ez ügyben. Az októberi tanácsülés előtt ezekre sort kerítünk, és utána meglátjuk, hogy mire, mit tudunk elérni a tanácsülésen, és annak szellemében folytatjuk, és akkor jövök októberben is beszámolok róla. Elnök, köszönöm, folytatjuk Ráta Weber az ALDE csoport frakció részéről. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a miniszter úr felvezetőjét, rövid leszek, három kérdésem van. Az első az általános egyezményre vonatkozik az Európai Unió és az USA között az adatvédelemről. Említette, hogy ennél ambiciózusabbat szerettek volna elérni, de szeretném konkrétan megtudni, hogy mit szeretnének ebben a megállapodásban látni. És hogy hogyan biztosítanák azt, hogy az, amit ebben az egyezményben sikerül elérni, ez vonatkozni fog a más korábban megkötött, a USA-val megkötött egyezményekre is. Második kérdésem, szeretnék egy picit visszatérni az európai nyomozati parancsra. Azért, mert a tapasztalatom ebben a parlamentben azt mutatja, hogy óriási véleménykülönbségek vannak a tagállamok között. Az az igazság, hogy az együttműködés nem annyira gördülékeny. Nagyon sok, hogy úgy mondjam, bizalmatlanság tapasztalható a tagállamok között, amikor a saját kompetenciáikra gondolnak, és ez, ezen túlmenően megpróbálnak együttműködni, sőt, ezen túlmenően lehetőséget adnak a másik tagállamnak, hogy a saját területükön nyomozzon. Azt szeretném megtudni, hogy hogy akarnak tovább lépni, hogyha tényleg el akarnak érni egy jelentős előrelépést ezzel az európai nyomozási parancsal kapcsolatban is. Az utolsó, néhányszor már említették, vagy ön is említette, az európai ügyészt, az európai főügyészt. Mely, mit gondol, hogy az önök elnöksége alatt mennyire valószerű, hogy legalább a napirendre felkerül ez a kérdés? ha nem is érünk el az ügyben semmit. És végül, ezzel aztán abba is hagyom, említette azt a szemináriumot, ami az Eurojustról fog szólni szeptemberben és mint az Eurojust, a Eurojust jelentéstevője, el kell mondanom, hogy nagyon sajnálom, de nem tudok ott lenni. Nem tudom, hogy hogyan tervezték ezt meg, de általában mindenki tudja, hogy amikor Strasburgi plenáris hét van, akkor a parlamenti képviselők Strasbourgban vannak. Sajnos, de muszáj ott üléseznünk, nem feltétlenül nagyon akarjuk vagy szeretnénk, de hát ez a dolgunk, ez a valóság, és általánosságban borzasztó nehéz ekkora betervezni egy másik programot, és utána parlamenti képviselőket arra kérni, hogy legyenek ott, akkor, amikor amúgy nekik plenáris hetük van. Uh, Köszönöm. Elég hosszú listán van, mindenki fel szeretne szólalni, mindenkit arra kérnék, hogy rövid kérdést tegyen fel. Összegyűjtünk pár kérdést, és utána megadom a szót a miniszter úrnak, és megkérjük, hogy válaszoljon. Sargentini képviselő, és utána Tavares úr. Ehm, Köszönöm szépen, Csatlakoznék kollégám kérdéséhez, Alderbeli kolléganőm kérdéséhez. A következőt szeretném megkérdezni. Az USA-val kötött adatvédelmi megállapodás foglalkoztat. Ha jól tudom, van egy koncepció, egy tárgyalási koncepció, amelyet a bizottság bemutatott, a tárgyalási mandátum, és meg szeretném tudni azt, hogy a tanács mikortól fogja elfogadni ezt a mandátumot, ha egyáltalán elfogadja. Meg szeretném kérni arra, hogy nevezze meg a határidőket, és ön mit gondol egy kötelező érvényű eszközről, amikor az adatvédelemről van szó? De ha csak az Európai Bizottság és az USA közötti adatvédelmi megállapodásról van szó, az igazságszolgáltatás és a rendőrség együttműködéséről, és a tagországok ebben nem vesznek részt, nem tartoznak ide, akkor azt gondolom, hogy itt egy esélyt szalasztunk ezzel el. Van egy további kérdésem, szintén az adatvédelemhez kapcsolódóan a légi utasok adataira vonatkozóan. Márciusban ez a parlament elfogadott egy állásfoglalási indítványt a PNR-ről, és így pedig minden egyes PNR megállapodást érintő projektről szó volt, tehát nem csak az USA-val kötött megállapodásról, hanem az összes PNR megállapodásról. Tehát június közepéig ezt a mandátumot rögzíteni kellett volna. Ez pedig azt jelenti, hogy önök belga soros elnökségként feladatot kell, hogy megoldjanak. Hogy állnak ezzel a kérdéssel? Köszönöm szépen, mondja az elnök, Tavares úr. És utána a miniszter válaszolni fog a kérdésekre. Köszönöm szépen. kollégáim már feltették azokat a kérdéseket, amelyeket én magam is felszerettem volna tudni. Meg szeretném kérdezni a tanácsot arról, hogy mi a véleménye az adatvédelmi keret megállapodásról, a PNR-ről, illetve a határidőkről, a tárgyalások határidejét illetően. Részben Egyetértek azzal, amit hallottunk a belga elnökség prioritásaival, különösen ami a legális bevándorlást illeti. Ebben a házban nagyon sokunknak az az érzése, hogy a repressív politikák nem mindig férek, nem mindig működnek, a hatékony bevándorlási politika egy legális bevándorlásban kéne, hogy álljon. A belga soros elnökség ezt prioritásnak tekinti, de én szeretném, hogyha több részletet megtudhatnánk a témáról. Két konkrét kérdésem van. Az első a radikalizáció. A tanács anyagában, amely a radikalizációról készült, Bizonyos válaszokat foglalt össze a közvélemény hozzáállását, de ez túlságosan tág. A radikalizációs folyamat, mint folyamat különböző definíciós veri problémákat vet fel. Nagyon sokan, akiket radikálisnak tekintünk, nem extremisták vagy erőszak szervezetek. milyen típusú radikalizációról beszélünk, és a tanács hogyan tervezi biztosítani azt, hogy a parlament elfogadja majd azokat a lépéseket, amelyeket a tanács fontosnak ítél. Van egy további pont, amely nem szerepel a prioritások között, és ez meglev, ez pedig a menedékjogot kérők visszavezetése. Az elnök megszakítja a hozzászólót. Azt gondolom, hogy a bevándorlási kérdésekkel foglalkozó téma a holnapi nap napirendjéhez tartozik. Azért szakítottam önt közbe, mert nagyon rövid az időnk, és ezt nem szabad túllépnünk. Elnézést kérek, hogy az elnök Kréz úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miniszter úr, ön utalt arra, hogy a belga soros elnökség hozzá szeretne járulni ahhoz, hogy egy európai ügyészség jöjjön létre. És hogyha jól értettem, a tanácson belül is lesznek majd viták erről a pontról. Vannak megfelelő intézkedések az európai büntetőjoggal összhangban, és én meg szeretném kérdezni azt, hogy pontosan hogyan fog ez a folyamat működni. Egy ilyen európai ügynökség, illetve ügyészség milyen hozzáadott értéket tud teremteni. Itt azt gondolom, egy jobb együttműködésre van szükség a tagországok részéről. És azt gondolom, hogy fel kell tudni tenni azt a kérdést is, hogy hogyan tud együttműködni a nemzeti ügyészségekkel egy ilyen európai ügyészség. Köszönöm szépen, mondja az elnök, megkérem a miniszter urat, hogy röviden válaszoljon a feltett kérdésekre. Köszönöm szépen! Az adatvédelemre szeretnék először kitérni, ez természetesen nagyon fontos. Már folytattunk tárgyalásokat a SWIFT-tel kapcsolatban és a TFTP-ről is, és szerettünk volna egy saját európai modellt. Az elmúlt eh, héten ezek a beszélgetések lezárultak, és átfogó vita folyt az adatvédelemről. Arról gondolkodtunk, hogy eh, hogyan tudnánk előrelépni az USA-val folytatott kapcsolatokban. De azok a viták, amelyek idáig vezettek, annak érdekében, hogy tényleges adatvédelem valósulhasson meg, mégpedig az európai hagyományoknak megfelelően. Ez itt rendkívül fontos. Saját eh, módszerekkel rendelkezünk, és erről kell egyeztetni. Léteznek európai normák, európai rendelkezések, és ezeknek érvényesülniük kell az USA-val kötött megállapodásban is. Ez pedig eh, egyértelmű prioritás kell, hogy legyen. Még nem érkeztünk el a folyamat végéhez, minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk, és jelenleg a tanácsban vita folyik arról, hogy legyen-e megállapodás, és remélem, hogy az év végéig sikerül a mandátumról döntenünk. A belga soros elnökség alatt ezt nem fogjuk tudni lezárni, pusztán elő tudjuk majd készíteni a témát. Ami pedig az Eurojustot illeti, és az Európai Ügyészséget. Sajnálom, hogy a kettő ugyanarra az időpontra esik, amikor önök nem tudnak ezen részt venni, hiszen ezek nagyon fontos tanácskozások, nagyon fontos vita. Mindenek lenyomata lesz majd az anyagokban, és a parlament is fog ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. Egyelőre nem rendelkezünk világos tervel az európai ügyészségre vonatkozóan. Hogyha elkezdjük a tárgyalásokat az Eurojustról, és megvizsgáljuk azt, hogy milyen szerepet kell, hogy betöltsön, akkor azt is meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan lehet ezt a koordináló szerepet elmélyíteni. Én nagy támogatója vagyok az ilyen jellegű intézményeknek és ezt a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemben is figyelembe kell vennünk. Azt is meg kell vizsgálni, hogy mit tegyünk a nemzeti ügyészekkel, és hogyan tudunk egy közösségi ügyészséget létrehozni. Azt gondolom, hogy ezekről a kérdésekről általánosan kell vitáznunk, illetve arról kell elgondolkodnunk, hogy milyen lehetőségek vannak az ügyészség létrehozására. Azt gondolom, hogy előbb-utóbb valaki majd el fogja mondani azt, hogy erre szükség van, ha megnézzük a bűncselekményeket, a határokon átnyúló bűncselekményeket, a bűnbandákat. Ez a jelenség nemzetközi határokon átnyúló tevékenységet folytat, és nagyon fontos hatékonyan felvenni a küzdelmet. Mint említettem, első tapasztalatcserére eszmecserére kerül sor. És azt gondolom, hogy ezt a folyamatot majd még tovább kell vinnünk. A tárgyalási mandátumról már szóltam, és azt gondolom, hogy az összes elemre sikerült röviden kitérnem. Ami a menedékjogot kérőket illeti, ez a másik miniszter asztalára tartozik. Köszönöm, mondja az elnök, Sophie Intvált, és utána Giacolino képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözöljük a belga soros elnökséget. Nekem nagy elvárásaim vannak a soros belga elnökség kapcsán. Az előző elnökség a Lisszaboni szerződéssel foglalkozott legfőképpen. Három pontra hívnám fel a figyelmet. Az előző soros elnökségek szempontjából az alapjogok meghatározók voltak, illetve nagyon fontosnak tartották ezt a témát, illetve a nyelveket. Nagyon fontosnak tartanám azt, hogyha foglalkoznánk az alapjogokkal. A PNR aspektusokat tekintve pedig én is jelentéstevő vagyok, az Európai Bizottság szeptember 7-ére javaslatot kell, hogy bemutasson, de a mai ülésen erről még szólni fogunk. A tanácshoz szeretnék egy kérdést intézni, milyen mértékben hajlandóak velünk együttműködni. Ez nagyon fontos. A SWIFT kapcsán láttuk azt, hogy a tanácssal nagyobb nehézségeink vannak, mint transatlanti barátainkkal. Éppen ezért mindannyiunk számára nagyon fontos az, hogy egy hangon szólaljunk fel, és a harmadik országokkal közösen tárgyaljunk. Nem csak a Ausztráliára, Kanadára és az Egyesült Államokra gondolok, hanem más országokra is, például Szaudi-Arábiára, Kínára és más országokra is. Nagyon-nagyon fontos, hogy egy közös, egységes európai álláspontot alakítsunk ki. Jó lenne a tárgyalási mandátum kapcsán eh, egyértelmű véleményt kialakítani a tagországok eh, szerepéről is, a vízumkönnyítési programok kapcsán. Tudjuk, hogy az amerikaiak a tagországokkal bilaterális eh, megállapodásokat is kötnek azért, hogy adatokat kaphassanak a légiutasokról. És az utolsó pont. Meg szeretném kérdezni a bűnözéssel kapcsolatban, a bűnözés elleni küzdelemmel kapcsolatban, hogy mik a terveik, a csalás megelőzése kapcsán mik a terveik. Köszönöm szépen. Less than one minute. Uh, eh, so, Próbáljon meg egy percnél rövidebben kérdezni, ha kérhetem. Hát úgy gondolom, hogy nagyon sok minden elhangzott már, úgyhogy eh, valóban lehetek nagyon rövid. Hat hónappal ezelőtt a spanyol elnökség számos témát sorolt fel annak idején, és hát most a beszámolóból tudtuk, hogy zárásképpen nem is sikerült mindent vinni. A belga sorok, soros elnökség azonban ambiciózusan kívánja folytatni a megkezdett munkát. Hallottunk az Eurojustról, a különböző parancsok végrehajtásáról, a legjobb technológiával segíteni a jogorvoslathoz való hozzáféréshez, egyáltalán az igazságszolgáltatáshoz való hozzáféréshez. A kérdésem az, hogy hat hónapon belül mi az, amit valóban prioritásként kell nevesíteni, ahol a belga elnökség tulajdonképpen a végén elégedett lenne, hogy igen, ezt a célt szerettük volna elérni, és kipipálhatjuk azokat. Wegström, majd Viesz, Viesz nevére. Köszönöm szépen, elnök asszony! Én is szeretnék köszönetet mondani a miniszter úrnak ezért az expozért, nem akarom elméteni a már elhangzott kérdéseket, de nem teljesen világos számomra minden. Gondolok itt a kiváló spanyol kezdeményezésre, az európai védelmi parancsra vonatkozóan. Azt kell mondanom, hogy egyfajta, egyfajta metamorfózison ment keresztül ez az eredeti elképzelés. Nyilván mindenki egyetért azzal, hogy a polgárokat meg kell védeni, meg kell óvni nem hinném, hogy bárki is ellenére, ellenezné ezt a célkitűzést. De ön azt mondta, hogy a spanyol kezdeményezést újra kell fogalmazni, méghozzá technikai okoknál fogva. Reding asszony úgy nyilatkozott, hogy egyetért a tartalmi aspektusokkal, de hogy technikai ellentmondásokat vélt felfedezni. Ezért konkrét kérdésem lenne a belga soros elnökség felé. Először is az Európai Főügyészséggel kapcsolatban, ugye azt hallottuk a svéd elnökségtől, hogy nem nagyon kíván ezzel kapcsolatban megnyilatkozni a spanyol elnökség is, egy icipicit hallgatott, kevesebbet mondott, mint amennyit szeretnénk. Most ön elmondta a véleményét, de hát ugye tudjuk, hogy jelenleg 27 különböző ügyészség létezik, és az érdekelne, hogy a spanyol elnökség után önök mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy európai főügyészség jöjjön létre, vagy pedig ez a szeminárium majd elindítja a gondolatmenetet, de megint csak nem történik semmit. Wikström asszony. Nagyon érdekes volt hallanom, hogy önök hogyan kívánnak közelíteni a problémákhoz, különös tekintettel a megállapodásra, amely a, köz, a szervezett bűnözést célozza, valamint a Eurojustice, és az Europol működésével kapcsolatban. Azt gondolom, hogy nagyon lényeges, hogy közös álláspontunk legyen itt a tagállamokon belül, de az is nagyon lényeges, hogy emlékezzünk arra, hogy a különböző tagállamokban más jellegű problémák vannak hallottuk a svéd elnökség alatt, a spanyol elnökség alatt is. Mindezeket a Júri szakbizottságban is beszámoltak nekünk erről, illetve hát arról is, hogy az igazságügy területén milyen közös erőfeszítések léteznek a bírák együttműködésére vonatkozóan többek között. Nyilván nagyon sokat kell tenni annak érdekében, hogy működjön a gyakorlatban az együttműködés. a kérdésem az, hogy a van-e valami nagyszerű koncepciója a belga elnökségnek arra, hogy a képzés területén a tagállamokban, a lyukhatóságoknál történjen valami? Hiszen itt azért tényleg van pótolni való, nem csak a brit rendszerre vonatkozóan, hanem az európai egyéb intézményeknél. És az egyes tagállamokon belül a jogszolgálati intézményeknél is így van ez. Az informális tanácsülések, ahogyan itt már elhangzott, azt gondolom, hogy már ezen a héten tanácskozást folytat majd. Nem vagyok olyan régóta még tagja ennek a parlamentnek, de azért azt már megértettem, hogy az informális találkozók nagyon fontosak a hosszú távú megállapodások szempontjából. Ezért szeretném tudni, hogy mi lesz a témája ennek a következő összejövetelnek. Ez érdekelne pusztán, mint normál halandó képviselő, hiszen jó lenne tudnunk, hogy akkor melyek azok a témák, amelyekről önök tárgyalni fognak. Köszönöm szépen, két nagyon rövid kérdésünk van még, és aztán ön megkapja a szót, hogy ön. Angelili képviselő, ha jól láttam, kérte a szót, és aztán Bauer Edith. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Az irányelv javaslattal kapcsolatban a gyermekek és a kiskorúak szexuális kizsákmányolása, valamint a pedofiliával kapcsolatos gondolatait nagyon megköszönöm, de szeretnék ezzel kapcsolatban további információkat kapni. Egyrészt az ütemezés, másrészt pedig a tartalom vonatkozásában. Hiszen érdekelne, hogy ez a javaslat a belga soros elnökség számára prioritása, tekintettel arra, hogy ez egy nagyon erősen vitatott javaslat. A saját frakcióm, a néppárt már szervezett egy meghallgatást itt a parlamentben. Szeptemberben lesz a LIBE szakbizottság részéről is egy meghallgatás, hogy további részletes információkat szeretnénk kapni. Bauer Edith következik, és Hidalgo képviselő lesz az utolsó. Köszönöm szépen, miniszter úr. Köszönöm ezeket a nagyon nyitott és nagyon aktív gondolatokat, a megközelítést, különös tekintettel az emberkereskedelemre vonatkozó irányelvet, illetően ezzel összefüggésben szeretném két kérdésemet föltenni. A tervezet kapcsán, ugye holnap ebben a szakbizottságban meg fogjuk tárgyalni a dokumentum tervezetét, azt kell mondanom, hogy két aspektus tekintve is tovább, jut, tovább léptünk a bizottsági javaslatnál, hiszen van egy európai koordinátori elképzelés, hiszen fontosnak tartottuk azt, hogy legyen egy átfogó politika, és nagyon lényeges lenne a koordináció, a nemzeti koordinátorok koordinációja, a szankciók tekintetében pedig azt javasoltuk, hogy a különböző vagyoneszközöknek a lefoglalása, elkobzása újra kerüljön napirendre. Szeretném kérdezni, hogy önnek mi a véleménye ezzel kapcsolatban. A másik kérdésem pedig a terveit illetően hallottunk arról, hogy az ideiglenes tartózkodási engedélyre vonatkozóan áttekintenék a jelenlegi jogszabályt. Úgy gondolom, hogy a két terület egyébként összefügg, főként az áldozatokra vonatkozóan. Idelgó lesz az utolsó, aki kérdez, és ma utána megadom a szót a miniszternek válaszra. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nagyon világosan szeretném elmondani, hogy nehéz dolgunk van. Válaszokra van szükségünk, természetesen a védelmi parancs vonatkozásában, főleg, hogyha a nőkre gondolok. És ezt a kérdést eddig nem is válaszolta meg Tudjuk jól, hogy a nők elleni erőszaknak semmi köze a szervezett bűnözéshez. Ön pedig itt Reding asszonyt emlegeti, meg mindenféle másról beszél. Hát tudjuk nagyon jól, hogy Reding asszony hogyan reagált, hiszen Reding asszonynak nincsen problémája, szabadon utazhat egész Európában. Viszont számos nő egyszerűen napi szinten kivantiva az erőszaknak, a partnereik veszélyeztetik őket, és ez egy olyan terület, amelyre rá sem lát Reding asszony, hogy úgy mondjam. Úgyhogy erről a témáról ön még nem beszélt, nem eléggé felelősségteljesen szólt erről, és nagyon lényegesnek tartanám, hogy az, a soros elnökség felkarolja ezt a területet a tanácson belül, tehát tessék erre több figyelmet szem, szentelni, legyenek felelősségteljesebbek a nőkkel szemben, nem, nem szabad kikerülni bizonyos kérdéseket, és összemosni a szervezet bűnözéssel. Köszönjük szépen! Szeretném most megkérni arra, hogy akkor ezeket az igazán vitatott kérdéseket körüljára is választ adjon. Köszönöm szépen a szót és a sok-sok kérdést hát nem fogunk tudni részletekbe menően mindent eh, végigvenni, de azért ne essünk bele ilyen leegyszerűsített eh, eh, sémákba, amikor gondolkozunk rá ezekről a kérdésekről. Ugye védelmi parancsot szeretnénk kiteljesíteni, abban a formájában, ahogy a spanyolok elkezdték ezt a munkát. Minden tőlünk telhetőt szeretnénk megtenni, hogy a problémát többek között a nők elleni erőszakot is megoldjuk. Ez egyik aspektusa a munkánknak, de számos más aspektust is említhetnék, gondolok itt az emberkereskedelemre, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy megóvjuk a nőket az erőszaktól. Kaptam egy olyan kérdést, hogy mennyire vagyunk ambíciózusak az elnökségünkkel kapcsolatban. Hát szerénynek mutatkozom, hiszen tudjuk jól, hogy a hat hónap nem túl hosszú, önök is ismerik a belga napi szintű politikai helyzetet. Mondom még egyszer, nap, minden tőlünk telhetőt megpróbálunk megtenni, 200 osan igyekszünk dolgozni, de azért valahol nagyon fontos a szerénység is. Ugye rotációs rendszerben működik a soros elnökség, új szerződés szabja meg a keretünket, és ehhez kell alkalmazkodnunk. Elsősorban a kontinuitás megőrzése az, amit fontosnak tartunk. E, itt új partnerségekre, új megközelítésre van szükség. És hogy azt a kérdést kapunk, hogy mennyire vagyok én ambíciózus, hát erre azt tudom mondani, hogy itt Belgiumban természetesen szeretnénk Európát, és Európán javítani, működőképesebbé tenni a legkülönbözőbb területeken. Számos aspektust kiemeltem már, amelyeket lényegesnek tartok, de egyfajta módszertant kell megtalálnunk annak érdekében, hogy javítsunk a, az egyes eszközök működésén. Nyilván nem úgy működik most itt ez az expozi, hogy azt mondom, hogy igen, ez és ez és ez lesz, amit biztosan fogunk teljesíteni. Olyan kérdést is kaptam, amely az alapjogokra vonatkozik, és állítólag nem válaszoltam meg ezt. Nos, hát a bevezetőmben utaltam arra, hogy megfelelő egyeztetésekre van szükség. Tudjuk, hogy az emberi jogok kartájához csatlakozott az Európai Unió, a Letter of Rights, azaz, hogy az emberek nagyobb védelmet kapjanak, erre is utaltam, tehát ezek mind-mind konkrét intézkedések, és amelyek az alapjogokkal összefüggnek, tehát nem igaz, hogy nem válaszoltam meg a kérdést. Az utasok személyes adataira vonatkozóan, a PNR-re vonatkozóan is kaptam egy kérdést. A bizottság szeptemberben előrukkol majd a megfelelő dokumentációval. Nem értem, hogy miért lenne probléma a tanácssal. Nincsenek még ugyan saját és hosszú időre visszanyúló tapasztalataim, de én úgy gondolom, hogy igenis ambiciózus volt a tanács itt az előrelépés területén, különös tekintettel a SWIFT-re. Nagyon jó megállapodások születtek, nagyon korrekt móden, módon sikerült kieszközölni az eddig elért eredményeket. Természetesen az azonosságnak a, az ellenőrzése egy olyan kérdéskör, amit majd a kolléganőm biztosan részleteiben ismertet önök előtt. Egyéb dossziékat is megemlítettek, például a védelem és a védelemre vonatkozó parancs, az alapvitára hagyutaljak ezzel kapcsolatban még egyszer. Az áldozatokat védeni kell, abban az országban is, ahol letelepedtek. Különböző jogalapokra szoktak itt hiá, hivatkozni, és meg kell különböztetni a büntetőjogi megközelítést és a polgári jogi megközelítést. És hát egy másik módszertana van szükség aminek mások is lennének a következményei. De a csapás irány teljesen egyértelmű, megvan a jogalap, és a tanácson belül rövid időn szeretnénk előrelépni. Ami az Európai Ügyészséget illeti, itt konkrét intézkedésekre vonatkozóan kaptam kérdést, hát meg tudom ismételni, hogy a Eurojust szeminárium formája, keretében ezt meg, tiszt, meg fogjuk beszélni, majd pedig az informális tanácson is nem az a cél, hogy alapítsunk egy ilyen ügyészséget, egy ilyen európai főügyészséget, sokkal inkább a koordinációra, az együttműködésre, egy közösségi eszközre szeretnénk a hangsúlyt fektetni. A Eurojust ez egy nagyon fontos lépés, minden ö, ügyész ö, együttműködése nagyon lényeges lenne, ezzel optimalizálhatnánk a nemzeti ügyészségeknek a működését is. A föderális főügyészségnek a létrehozása is talán ebbe az irányba adhat, majd bizonyos időn belül el fogunk oda jutni, de úgy gondolom, hogy az év végéig nem lesz konkrét javaslat erre vonatkozóan. Azok, akik a hatékonyságról gondolkodnak, a hatékony módszerekről, azzal kapcsolatban, hogy a szervezet bűnözést hogyan tudjuk visszaszorítani, azok foglalkoznak ezzel a témával. A fiatal korúak bántalmazása, az interneten keresztül. Én kiemeltem, hogy fontos a gyermekek bántalmazása, illetve az emberkereskedelem és az internetes bűnözés. Vannak kezdeményezések ezeken a területeken. Most azon kell elgondolkodni, hogy ezeket hogyan tudjuk harmonizálni, hogy az interneten keresztüli bántalmazás, visszaélések száma csökkenjen azaz hogyan eh, válnak büntethetővé a felnőttek, akik a gyermekeket eh, bántalmazzák, vagy eh, veszélyeztetik az interneten keresztül. Itt kell nagyon hatékonyan közbelépnünk. Szörnyű és ijesztő körülményeket látunk és tapasztalunk az interneten, a kiberbűnözésre is utalnék, és itt is óvni kell az egyes érintetteket, többek között ugye gyerekekről és fiatalkorúakról van szó, tehát az intézkedéseket harmonizálni kell. Még egyszer mondom, tehát nagyon sok pontnál, elnök asszony, megadtam a választ, nagyon sok aspektust úgy gondolom, hogy is, megismételtünk. Ha véletlenül valamit elfelejtettem volna, akkor kérem szépen, hogy ezt tegyék szóvá. Talán lesz még majd alkalmam a konkrét vita során visszatérni erre. Köszönöm szépen, ön is látta. Mennyi kérdés érkezett, hogy mikor az érdeklődés az önök elnöksége iránt. Most a belügyi kérdésekkel fogjuk folytatni a belga elnökség belügyi prioritásaival. Szeretném megköszönni miniszter úrnak, hogy eljött hozzánk és beszámolt az igazságügyi területről. No, I, uh, I Szeretném üdvözölni Anami miniszterasszonyt. Remélem jól ejtettem ki a nevét. Folytatjuk a belga elnökség belügyi prioritásaival. Az előző vita is meglehetősen izgatott és uh, ér, hangnemben zajlott, hiszen nagyon érdeklődőek voltak a képviselők, bizonyára az öne bevezető szavai után is rengeteg kérdés fog érkezni. Köszönöm szépen a szót, üdvözlök mindenkit. Nagyon rövid leszek. A programom és prioritásaink bemutatásával kapcsolatban az elnökség idejére vonatkozólag a belügyi területre fogok koncentrálni. Tudom, hogy igazából vitát szeretnének lefolytatni, párbeszédet, én is ezt szeretném. Úgyhogy gyorsan. Azzal kezdeném, hogy a Lisszaboni szerződés új helyzet elé állít minket, az Európai Parlament és a Tanács ugyanabba a helyzetbe került, e, egyforma szinten kell, hogy fellépjen, ugyanúgy, mint például Amerikában a kongresszus két háza. Tehát egyforma erősek vagyunk, ezért nagyon fontos, hogy együttműködjünk annak érdekében, hogy elérjünk céljaink közül párat, és ezért nagyon fontos az, hogy beszámoljunk arról, hogy mik az elkövetkezendő fél év prioritásai a belügy területén. Nagyon fontos, hogy önök is bevonódjanak azokba a kezdeményezésekbe, amelyeket mi szeretnénk beindítani, és hogy az Európai Parlament teljes mértékben bevonódik a Lisszaboni szerződés végrehajtásába őszintén remélem, hogy szövetségesek leszünk annak érdekében, hogy a biztonság az Európai Unión belüli biztonsági és belügy területén a lehető legtöbbet elérjük. A spanyol elnökségnek is volt már a biztonságra vonatkozó programja, és az a feltételezésünk, hogy bizonyos bűnügyek, különösen a szervezett bűnözés csak európai szinten kezelhető. Ezt szeretnénk, ezt a gondolatot továbbvinni a belga elnökség alatt is. Nem csak arról van szó, hogy egy belső, egységes biztonsági politikát akarunk, vagy egységes metodikát, ez nem elég. De ahogy elődöm is mondta, úgy éreztük, ők is úgy érezték, és mi is, hogy egy megfelelő belső biztonsági politikánk legyen. A spanyol elnökség alatt megkezdődött ezzel kapcsolatban a munka, és már a módszertan kérdése, az, hogy milyen információra, milyen elemzésére van, elemzésekre van szükség, milyen tréningekre, milyen eszmecserékre és információcserékre. Tehát ez a terület már beindult, és mihelyt megvan a megfelelő információ, meg tudjuk határozni prioritásainkat, és bizonyos cselekvéseket is végre tudunk hajtani. Hiszen a biztonság területén komoly választások elé fogunk állni, komoly döntéseket kell meghoznunk annak érdekében, hogy Európát biztonságosabbá tegyük. Megpróbálunk a Harmony projekttel kapcsolatban előrelépni, amelyel egy, kapcsolatban együttműködünk az Európai Bizottsággal, és felül fogjuk vizsgálni azt, hogy milyen előrehaladásra került sor eddig ezen a területen. A belső, a belügyi és biztonságügyi tanács fel fogja mérni azt, hogy a biztonsági, az Európán belüli biztonsági politikák területén hogy állunk, és hogy hogyan tudunk tovább lépni. Aztán szeretnénk a működési, az operációs szintre, vagy operatív szintre tovább lépni, ahogy a 2010 vége felé haladunk. A megfelelő javaslatok ha megszületnek, akkor 2013-14-re sokkal hatékonyabb biztonsági stratégiánk lesz, és már működőképes stratégiánk, amely megfelelő biztonságot és védelmet fog jelenteni Európa számára. Tehát tovább akarjuk vinni a biztonságpolitikai kérdéseket, de meg kell, hogy legyen a megfelelő információ ahhoz, hogy a megfelelő lépéseket meg tudjuk hozni, a megfelelő döntéseket megfelelően megalapozottan és a kellő időben tudjuk meghozni. De nagyon fontos, hogy jól döntsünk, és a jó irányba lépjünk tovább. Mindig az integrált megközelítést támogattuk, ezt preferáljuk. És aztán ezen túlmenően konkrét néhány programra fogunk központosítani, amelyeket európai szinten végre tudunk hajtani. Például gondolok itt a szervezetbűnözésre, bűnözésre, amely nem áll meg a határoknál, ezért mindenképpen európai szinten kell kezelni. Megfelelő európai megközelítésre van szükség ezen a területen. Először az illegális fegyvertartást kell megvizsgálnunk, hiszen ez nagyon jelentős probléma. Ezek az illegálisan tartott fegyverek komoly kárt tudnak okozni, és nagyon súlyos bűncselekményekben fel tudnák használni, például rabló támadások esetén. Megegyeztünk abban, hogy szeretnénk azt, hogy Európa vizsgálja felül azt, hogy milyen álláspontot akar elfoglalni ezekkel a fegyverekkel kapcsolatban Európában. Hiszen, hogyha cselekedni akarunk, akkor megfelelő információra van szükség ahhoz, hogy ki tudjuk alakítani a politikánkat. Aztán a nyomon követésre, felügyeletre is szükség van. Úgy gondoljuk, hogy jelen pillanatban a fegyvertartás nincs megfelelően öm, szabályozva, és túlságosan könnyedén lehet fegyverhez jutni, és fegyvert ö, hurcolászni keresztül kasul Európán. Aztán azt is el kell dönteni, hogy mit szeretnénk, egy ajánlást, egy irányelvet, hogy mi lenne a legmegfelelőbb jogi kerete ennek. Tehát jelen pillanatban az információgyűjtés pontján állunk, ebben a stádiumban vagyunk, ennek, az, ennek a szakasznak a lezárása után tudunk tovább lépni a határokon átnyúló bűnözés kezelésére. Különböző nemzetközi bandák vannak, amelyek támadásokat hajtanak végre, és tapasztalható módon határokon átnyúlóan lépnek fel. Ezekkel kapcsolatban is európai megközelítésre van szükség, csak ez lehet hatékony. Tehát a lőfegyverekkel kapcsolatos fellépésen túl szeretnénk, hogyha a tagállamok megkezdenék a párbeszédet arra vonatkozólag is, hogy a határokon átnyúló, több országban jelenlevő gengekkel vagy bandákkal kapcsolatban hogy tudunk fellépni. Aztán ott van a belső biztonsági stratégia kérdése. Ez az előző kettőhöz hasonlóan megelőző intézkedéseken kell, hogy alapuljon. a megelőzés kérdése tehát a legfontosabb. Ezt kell megvizsgálnunk, hogy hogyan tudunk a lehető leghatékonyabban fellépni, és hogyan tudjuk a lehető leghatékonyabban megalkotni az óvintézkedéseket. A fundamentalizmus és a szélsőségek megelőzése területén is fontos ez a megközelítés, ez az elv. Ezeket a kérdéseket a gyökerénél szeretnénk megragadni, és az számos tagállamban tapasztalható radikalizációt is szeretnénk megállítani, sőt gyökerében elfolytani. Ezért eszmecserére van szükség, annak érdekében, hogy megosszuk egymással a tapasztalatainkat, és hatékonyan tudjunk fellépni. Úgy érezzük, hogy a fundamentalizmus kezelése érdekében koordinált megközelítésre van szükség, amelynek az alapja az eszmecsere, hiszen így tudjuk legjobban megelőzni azt, hogy a radikalizálódásra sor kerüljön ott, ahol egyelőre még ez nem komoly probléma. Nagyon fontos, hogy a, akár a terepen dolgozó rendőrök, akár a szociális területen dolgozó szakemberek számára megfelelő adatok álljanak rendelkezésre annak érdekében, hogy erre tudják alapozni a jövőbeli terveiket és intézkedéseiket. És akkor most konkrétumokra rátérvén, elnök asszony, néhány prioritás. Az egyik a SIS 2-es, a Schengeni Információs Rendszer kettes változata. Komoly beruházásokra van szükség ehhez a tagállamok részéről. Az Európai Bizottság már a, megfogalmazta, megtervezte ennek a költségvetését, illetve az október 5-6-ai tanácsülésre megpróbálják a menetrendet, a sziszketes bevezetésének a menetrendjét is megfogalmazni. Már beszéltem a lőfegyverekről és a belső biztonsági stratégiáról, de ezt csak akkor tudjuk hatékonyan végrehajtani, hogyha megfelelő adatbázisaink vannak, és ehhez megfelelően hozzáférünk. Az információk cseréje hatékony és időszerű módon ez alapvető az összes többi politika szempontjából, és ezért lesz fontos a SZISZ 2 és ezért fontos az, hogy az Európai Bizottság javaslatai alapján, amire várunk, az október 5-6-i tanácsi ülésen esetleg döntésre kerülhessen sor. Mindez támogatást fog nyújtani a rendőrség számára is, hiszen hatékonyabban és hamarabb tudnak a szükséges információhoz hozzájutni többi tagállam részéről, úgy gondoljuk, hogy ezt végig tudjuk vinni a belga elnökség alatt. Meg lesz a megfelelő szabályozás is, és utána a maradék kérdéseket tudjuk majd még kezelni. Elnök azt, hogy nem akartam több száz különböző intézkedésen végigmenni, amelyet meg fogunk hozni, de szerintem az a legfontosabb, hogy azt az üzenetet átadjam önöknek, hogyha a spanyol belső, stratég, belső biztonsági stratégiát tovább akarjuk vinni, akkor Spanyolország, mint egy nagyon pro-európai ország, komoly példát mutatott számunkra, és hogyha a tagállamok tovább akarják vinni ezt, és ezeket a prioritásokat európai szinten végre akarjuk hajtani, és a lehető legtöbbet tovább akarjuk vinni, át akarjuk venni a spanyol kezdeményezésekből és befejezni, akkor ezekre az eszközökre, politikai eszközökre lesz szükségünk. Amiről beszéltem a belső biztonsági politika szempontjából, szeretném, hogyha 2014-re a 27 tagállamban végrehajtható, hatékony eszköz lenne a kezünkben, amivel fel tudunk lépni a bűnözés ellen. Az európai intézményeknek együtt kell működniük ezen a területen, hogy eredményeket érjünk el. Elnök, köszönöm szépen, miniszterasszony. asszony. utalt ön is néhány kérdésre, amelyek felmerültek az előző kérdés az előző kérdésekben, például a radikalizáció. Most meghallgatunk néhány kérdést, és akkor utána öm, ön tud válaszolni. Először a koordinátorokkal kezdjük. Buszutil úr, öné a szó, utána tovább megyünk a többi koordinátorra. Uh, Köszönöm, elnök asszony, miniszter asszony. A néppárt nevében szeretnék egy kérdést feltenni. Ami a kószit illeti, az operációs együttműködést a beügyi biztonsági kérdésekben. A Kózira ön többször utalt előadásában. Nekem van egy aggályom, bár nagyon érdekel ennek a állandó bizottságnak a munkája, nem tűnik nekem úgy, hogy ennek az állandó bizottságnak a munkája bármilyen parlamenti ellenőrzés alá esik. És én ezt az ügyet fel szeretném vetni. Pozitívnak tartom a Belbiztonsági Állandó Bizottság felállítását, de a kompetenciánkat illetően, amely nagyon fontos a mi szakbizottságunk számára, az az érzésem, hogy parlamenti ellenőrzés alá nem tartozik ennek a bizottságnak a munkája. Két rövid kérdésem van még. A személyes adatok továbbadását illetően én vagyok a Frontex jelentéstevője, a Frontex mandátumával kapcsolatban készítettem a jelentést. A személyes adatok továbbítása volt az egyik témám, ezen ügynökség felül a bizottság nem tett javaslatot arra, hogy ez megtörténjen, függetlenül attól, hogy ennek a Frontex ügyökségnek ez legyen a kompetenciája, és e, ezt az ügyet szoros összefüggésben taglalja a tanács, a soros elnökség véleményét meg szeretném tudni ebben az ügyben. Végezetül pedig az elmúlt hét szavazása az ön számára ismeretes a SWIFT-tel kapcsolatban, és a tanács egyik kötelezettségvállalása az volt, hogy az Európai Unióban nyomon követi a bűnbandák tevékenységét. A soros elnökség mit tervez annak érdekében, hogy ez meg is valósuljon? Köszönöm, mondja az elnök. Latford asszony szeretett volna kérdést feltenni az ALDE képviseletében. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony! Renáta Weber nincs itt, és ő kért meg, hogy tegyek fel kérdést. Köszönöm miniszter asszony az előadását. Lelkesítő a prioritásokról hallani, a szervezet bűnözés elleni küzdelemben, a szervezet nemzetközi bumbandák elleni küzdelmet illetően, az egy jelentős biztonsági fenyegetés, és eddig nem kapott ez a téma megfelelő figyelmet az elmúlt hétek, hetekben, illetve évek, évtizedekben, ellentétben a terrorizmus elleni küzdelemmel. Az illegális fegyverkereskedelem és egy nagyon fontos téma, amely szoros összefüggésben van a nemzetközi bűnözéssel. Ami a belbiztonsági stratégiát illeti, Buzuti úrhoz szeretnék csatlakozni, és szeretnék többet megtudni arról, hogy hogyan fogjuk a kózit figyelni, illetve munkáját nyomon követni. Szeretnék e foglalkozni a radikalizációval és a radikalizáció ellenküzdelemmel. Én szeretném azt kérni, hogy ezt a e, kifejezést töröljük. Az, hogy valaki radikális, az még önmagában nem jelenti azt, hogy valaki terrorista is kell, hogy legyen. A fundamentalizmus sem ö, kell, hogy jelen, feltétlenül azt jelentse, hogy valaki terrorista. Az elmúlt hónapokban a tanács foglalkozott a témával, információ cserével nincsenek nálam az anyagok. Az információ csere az úgynevezett beazonosított radikálisokkal kapcsolatban, minden típusú radikálisokkal kapcsolatban. Ide tartoznak az ellenzők is számos ügyben, és azt gondolom, hogy itt ezzel egy nagyon sekélyes, ingoványos talajra helyezkedünk. Maga a protestálás nem kell, hogy együtt járjon a terrorizmussal. És én szeretném a kifejezéseket külön választani egymástól. A belgasoros elnökségtől kérem azt, hogy készítsen egy jelentést, áttekintés az európai elfogadási parancsról, és nagyon fontos, hogy a rendszer menedzsmentjét életi a tagországok a sis kapcsolatban sokkal nagyobb erőfeszítéseket tegyenek. Köszönöm, mondja az elnök. A szocialisták képviseletében Claude Morális képviselő nincs itt. Van-e valaki, aki kérdést szeretne feltenni? Ha nincsen, akkor eh, Sargentini asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ludford kolléganő kérését alá szeretném támasztani. A fundamentalizmus valami teljesen más, mint a fenyegetés. Azt gondolom, hogy nagyon fontos a kifejezések tisztázása, éppen ezért Ludford asszonyt teljes mértékben támogatom. Ön azt mondta, hogy a szervezet bűnözés ellen fel szeretnék venni a küzdelmet, a szervezet bűnözés kapcsán a drogokkal is foglalkoznunk kell. A kemény drogokra és kábítószerekre gondolok itt. Meg szeretném kérdezni azt, hogy ön, önök a bűnözés elleni küzdelem kapcsán foglalkoznak-e a kábítószerekkel? Hiszen mindennek két oldala van Hogyha elég erőteljesen vesszük fel a küzdelmet, akkor az úgy magától megoldódik, de úgy tűnik, hogy ez a megközelítés nem feltétlenül célra vezető. Más perspektívából is lehet a e, drogokkal foglalkozni, a társadalom perspektívájából. Hogyha határokon átnyúló szervezetbűnözésről van szó, akkor meg szeretném kérdezni, hogy ön mit gondol a kábítószer kereskedelemről ebben az összefüggésben. És egy utolsó speciális kérdésem, az IT ügynökségre vonatkozik. Hamarosan határozat születik majd ebben a témában. Franciaország, Észtország problémákkal küzdenek. El tudnál mondani azt, hogy hogy állnak a dolgok. Köszönöm, mondja az elnök. Parancsoljon, köszönöm, elnök asszony. A radikalizációra térnek én is vissza. Ezt a kérdést véletlenül már a másik miniszternek is feltettem, illetve Ludford asszonyhoz is csatlakoznék. A radikalizáció mögött az áll, hogy a terrorizmus okait szeretnénk feltárni, amikor ezzel foglalkozunk. Az indítékok jók, de a terrorizmus okait először az elgondolások és a kommunikáció területén kell megragadni, és a tanács eddig nem volt túlságosan sikeres a kezdetektől fogva. Az a dokumentum, amely megszületett, túlságosan tág értelemben foglalkozik a radikalizmussal, az erőszakos, nem erőszakos radikális sokat is ebbe veszi, tehát túl tág ez az anyag. Ebben a házban nagyon sokan számítanak radikálisnak, én erre büszke vagyok. És az a tény, hogy az európai közvéleményben, a sajtóban, a blogokon ez megjelent, ez nem volt szintén célravezető. Hogyha a tanács megfelelő módon akarja megközelíteni, akkor a parlamenten kell, keresztül kell, hogy vezessen ez az út. Az európai civil eh, társadalmakkal is fel kell venni a kapcsolatot, hiszen az átláthatóság nagyon fontos Az, hogy titkosan foglalkozunk ezzel a kérséggel, eh, kérdéssel, további problémákat eh, vethet majd fel a jövőben. Tehát a tanács radikalizációs, antiradikalizációs politikája mi? Köszönöm, Klász úr, és utána eh, megadom önnek a válaszoláshoz a lehetőséget. Ja, dank mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Miniszterasszony radikalizmus visszaszorításáról szólt, és elmondta, hogy a belga soros elnökség kíván ezzel a területtel foglalkozni. Hát itt szemantikai ö, ígéreteket hallottunk, gondolom, hogy itt a radikális iszlamizmusra gondol, radikális fundalisták, fundamentalistákra, nagyon lényeges nem, lényegesnek tartanám, hogy eh, egy logisztikai platformot állítsunk fel az iszlamista elkövetők eh, felgöngyölítése szempontjából, hiszen az al egyes eseteit, eh, elkövetett bűncselekményeit is egészen Belgiumig vissza lehetett követni. Az iszlám radikalizmus és a radikális iszlám ellen tehát fölsz kívánunk lépni, de ez mit jelent konkrétan? A megelőzésre gondol itt elsőképpen, vagy valamiféle szigorúbb megközelítésre az elkövetőkkel szemben? Beszéltünk már itt korábban arról, hogy az Európai Unión belül vannak olyan emberek, akik felhívnak a cenzúrára, felszólítanak a radikalizmusra. Tehát a kérdésem az, hogy önök aktívan is megkívánnak ez ellen lépni, egészen szorosan összefüggésben a szabad szólás szabadsággal kapcsolatban, a véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatban. Tehát ezek az radikális iszlám formációk hol foglalnak helyet akkor? Szeretném megkérni miniszter hogy akkor ezeket a kérdéseket fogja a csokorba és válaszolja meg. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igyekszem röviden sorba venni a feltett kérdéseket. Először is az IT ügynökség. Hát ezzel kapcsolatban nem tudok túl sok mindenről beszámolni egyelőre. Bizonyára számos fordulóra sor kerül még, és nem Észtországban kerül felállításra. Lesznek tehát a következő hónapokban döntések, de a következő hat hónapon belül, tehát még éppen a belga soros elnökség alatt talán pontot tehetünk ennek a történetnek a végére. Mindenképpen úgy van, hogy az IT ügynökségre szükség van, hiszen nem mindenki fér hozzá az információhoz, és ezért ez egy fontos terület. A székhely kérdését mindenképpen tisztázni kell, hiszen enélkül nem tudja megkezdeni a működését az IT ügynökség. Kétségbe persze nem vonom, hogy itt a parlamenten belül a következő hónapokban pontosabban körül kell majd határolni akkor, hogy mik az elképzelések. A kábítószerrel kapcsolatos kérdés, valamint a lőfegyverekkel kapcsolatos kérdéskör Hát itt a francia paktumra is gondolok, a kábítószer ellenes paktumra. És Európán belül bizonyára ez az egyik prioritás. Vannak megfelelő grémiumok és megfelelő intézmények, amelyek felelősek ezekért a területekért, de nagyon fontos látni, hogy ki melyik oldalon áll. Gondolok itt a különböző bűnügy, bűnüldöző, bűnügyi bűnöző elnézést bantákra, és hát e tekintetben nagyon fontos lenne a tagállamok közötti információcsere, hiszen ez segítségül szolgálhat a tekintetben, hogy felgöngyöljük a kábítószer útvonalát, és akkor a gyökerénél tudjuk megragadni a problémát. Ugyanaz a jelenség a lőfegyvereknél, mint a különböző bűnszervezetekre vonatkozóan. Itt tapasztalatcserére és nagyobb kooperációra van szükség, ezáltal a megoldás is a megközelíthető távolságra kerül. Ami a belső biztonsági állandó bizottságot, a kózit illeti. Holnap a főtitkár Kupelverk úr eljön a kózitól ide, Egyenlőre nem tartozik a parlament ellenőrzési körébe ez a terület, ez egy új struktúra, amit tovább kell még fejleszteni, egy kicsit meg kell erősíteni a gyakorlati működést. Én úgy tekintek erre, mint ami még alakulóban van. És a kózi kapcsán az lesz a kérdés, hogy hogyan tudja a politizálást előkészíteni ez a bizottság, a parlament és a tanács számára, amikor jogalkotásra kerül a sor. Nyilván a tájékoztatás, alaposság, a jobb együttműködés itt is nagyon fontos lenne. Az európai TFTP Ez egy olyan terület, amely inkább az igazságügyjel kapcsolatos, és természetesen a kompetenciákat is pontosan körül kell határolni. Az adatvédelemmel kapcsolatban nem kívánnánk, hogy a Frontex a, az adatokat tovább kezelje és feldolgozza. Ezt magánemberként is mondhatom itt önöknek. És aztán volt számos kérdés még a radikalizmussal, a radikalizációval kapcsolatban. Most a belga megközelítés szerint meg kellene előzni a radikalizmust. A kérdés persze az, hogy ezek a radikalizációs tendenció, tendenciák elharapozzanak, és megkapjuk a tájékoztatást erről. Nagyon fontos lenne itt úgymond a középmezőnynek is a megtalálása, hogy helyesen körül tudjuk határolni, hogy hol is tart egy-egy ilyen ügy. Nem stigmatizálni kívánjuk itt az egyes résztvevőket, hanem az egyes elemeket kell azonosítani, beszélni az emberekkel, és eközben e, e megelőzni a radikaliz- radikalizálódást ezzel lehetne elejét venni ezeknek a tendenciáknak, és már csírájukban elfolytani ezeket a trendeket. Elnök asszony, úgy gondolom, hogy ezzel többé-kevésbé mindenről beszéltem. Ha nem így van, akkor kérem szépen, hogy mondják el is a következő körben, akkor visszatérek ezekre. Köszönöm szépen mindenkit arra kérnék, hogy röviden, egy percnél rövidebb idő alatt foglalja össze kérdését, különben nem lesz mindenkire idő. Diaz de Mera úrja a szó elsőnek. Köszönöm, elnök asszony, miniszter asszony. A radikalizációval kapcsolatban. Nem tudom, esetleg hasznos lenne bevonni a radikalizmus megelőzésébe a közelségi politikát. Ezzel kapcsolatban már van egy kézikönyv is. És a második kérdésem, a Stokholmi program a cselekvési tervével kapcsolatban, ez azt mondja ki, hogy 2013-ig az Europolnak meg lesznek a saját szabályai és szabályozása, de azt tudom, hogy a novemberben az Europol csomagot a parlament elutasította. Ezzel kapcsolatban, ebben az ügyben ennek a szakbizottságnak négy tagja is jelentéstevő volt. Szeretnénk minél hamarabb látni az új rendelettervezetet, hogy az ideiglenes 2013-as határidő tartható legyen, és szeretnénk, hogyha ez az Európol csomag a belga elnökség alatt is terítéken maradnak. Coelho úr kapta meg a szót közben. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, hogy eljött körünkbe ma miniszterasszony. A SZISZ 2 beszélt. A belga elnökség alatt már lesznek a költségvetés és a költségekkel kapcsolatos döntések? Csak szeretném ösztönözni önöket, hogy tényleg ezek szülessenek meg, hiszen Európa állampolgárai számára igazából nem értjük, hogy ez a projekt, amit már 2007-ben működésbe kellett hoz, volna hozni, 2010-ben még mindig nem működik, és ez hogy lehet? És még mindig úgy tűnik, hogy senki nem képes ö, határidőt megszabni, amikor már működne tényleg. Október 7-én és 8-án meg fogják ezt a tanácsban vizsgálni. Nagyon remélem, hogy ez lehetővé fogja tenni azt, hogy a SZISZ projekt a lehető leghamarabb működőképes legyen. Ami az ügynökséggel kapcsolatos kérdéseimet illeti, ezekből van legalább kettő. Egyet értünk azzal kapcsolatban, hogy ez egy fontos ügynökség, nagyon hasznos lesz abban, hogy az információs technológiákat a biztonság és a belügy tekintetében kezeljük. Azonban a tanács jelentősen csökkentette a költségvetés tervezetet, amit az Európai Bizottság előirányzott. Csak megpróbálom megérteni az emögött lévő okokat, hogy vajon a tanács miért csökkentette a költségvetést a belga elnökség kitart emellett az álláspont mellett, és igazából úgy gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy az ügynökség felállítását elhalasztják, megpróbálják csökkenteni a felelősségét és a hatásköreit, vagy úgy gondolják, hogy ezt sokkal kevesebb pénzből is meg tudják oldani. Hiszen szeretnénk, hogyha ez az ügynökség az összes feladatát végre tudná hajtani. Úgy gondolom, hogy néhány tagállam még további feladatokat is bízna erre az ügynökségre. Azonban a belga elnökség alatt önök várják el, hogy új kompetenciákra vonatkozó javaslatok érkeznek, vagy pedig az Eurodac, Eurosis és itt megállt az előadó. És a VISZ rendszerrel meg fognak-e elégedni? Elnök, köszönöm szépen, és Danoka asszony szó. Köszönöm. Elnök asszony, szeretném kiegészíteni azt, amit Kajó úr mondott, hiszen tökéletesen egyetértek az ő álláspontjával. Én is árnyékjelentéstevő voltam a SZISZ 2 kapcsolatban. A koordinátoromat megkértem, hogy az IT ügynökséggel kapcsolatban tegyen fel egy kérdést. Értem, hogy nem tud konkrét információt adni nekünk, de megígérte, tisztelt miniszterasszony, hogy tájékoztatja a parlamentet arról, hogy mi is történik. És még egyszer szeretném megkérni, hogy ezt tegye meg. Különösen most, hogy itt van ez a jelentés, hiszen attól tartok, hogy nekünk, mint parlamenti képviselőknek vannak okaink, és persze nem minden képviselő ért velünk egyet, de ez az én saját véleményem, hogy ha Strasbourgban további Európai Uniós intézmények lesznek, az nekünk parlamenti képviselőknek nem oldja meg azt a problémát, hogy ne két székhelyünk legyen. Lehet, hogy a tanács nem fo- ezt az érvrendszert fogja majd alapul venni, ez lehet, hogy csak a mi problémánk és a bizottság problémája, de remélem azt, hogy és tudom, hogy ez nem a mi hatáskörünk, hogy ebben döntsünk, de legalább kérem, hogy tájékoztasson minket a fejleményekről. Elnök, köszönöm, Borszelino asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, hogy az elődjének is felhívtam erre a figyelmét, ezt szeretném megtenni ön az ön esetében is, a maffiákra vonatkozólag. A maffiák által elkövetett bűnözés egyre inkább jelen van a mindennapi életünkben, egyre inkább a gazdaság részévé válik, óriási tőkét mozgatnak, és rengeteg pénzük van. Az Európai Bizottság azt mondta, hogy irányelvet készít elő, nem csak a javak elkobzásáról, hanem egy konkrét módszerről is. Nem konkrétan arról van szó, hogy befagyasztják a tőkéjüket, hanem hogy az el öm, kobzott javakat nem csak elveszik a maffiától, hanem szociális célokra használják fel. Hogy áll ennek az irányelvnek a fejlődése? És arra is felhívnám a figyelmét, hogy a tanúvédelem gyakorilag gyakran a maffia elleni bírósági ügyekben nem megfelelő. Ezek az emberek nagyon sérülékenyek, és bizonyára ön is tisztában van azzal, hogy milyen eszközöket használ a maffia. Azt is szerettem volna tudni, hogy ez a belga elnökség számára prioritás lesz-e. Elnök, köszönöm. Három újabb kérdésünk van. Tex úr, ön is jelezte, hogy szeretne kérdezni. Nincs itt, akkor Bronz úr. Köszönöm, elnök asszony. Egyet kell értenem azzal, hogy meg kell különböztetnünk az értékek elerodálódását, illetve azt, hogy vannak olyan bíróságok, amelyekkel csak egyszerűen nem értünk együtt. Mit is értünk e, a erőszak, illetve erőszakokra való úszítás alatt, vagy felbújtás alatt. Ezek mindig tisztázandó kérdések voltak. Az, hogy nem pontos kifejezéseket alkalmazunk, az néha annak a jele, hogy a gondolkodásunk nem kapcsolódik megfelelően össze, és az, hogy ilyen homályosan fogalmazunk, az gyakran igazságtalansághoz vezet. Az EU-ban gyakran azt látjuk, hogy a, a nem erőszakos beszéd elnyomására, szabadságának elnyomására sor kerül. Például Belgiumban is indirekt módon megpróbálnak elnyomni ö, parlament, vagy pártokat, csak úgy, mint az Egyesült Királyságban. A szabad szólás akadályozására is sor kerül, például Hollandiában. Persze az erőszakra való felbújtást nem szabad tolerálni, de el től eltekintve minden fajta önkifejezést szabadon, szabadjára kell bocsájtanunk az EU-ban. A következő képviselő asszony kapta meg a szót. Köszönöm szépen, először is szeretném megköszönni a miniszterasszonynak, hogy ellátogatott hozzánk. Tudom, hogy már sok kérdést kapott, és nincs sok ideje. Itt vagyok, és nem tud mindegyik kérdésre éppen ezért részletesen válaszolni. De mégis azt szeretném kérdezni, illetve azt szeretném kérni öntől, hogy a drogkereskedelem és a droggal kapcsolatos csempészet területére térjünk vissza, mert ez úgy tűnik számomra, hogy az EU-ban jelenleg prioritást élvez. És nem volt tökéletesen kielégítő számomra az ön válasza. Azt akar, szerettem volna kérdezni, hogy mi az álláspontja. Vannak-e olyan kezdeményezések, amelyeket a korrupció elleni küzdelemben a, egy másik nagyon jelentős jelenséggel kapcsolatban, ami kapcsolódik a szervezett bűnözéshez, kíván-e a belga elnökség fellépni. Köszönöm, hogy az elnök asszony, most pedig a miniszterasszonynak adom meg a szót a válaszadásra. Köszönöm szépen, elnök asszony. A SZISZ 2 szeretném kezdeni, ha megengedik. Októberben, ahogyan már ez elhangzott, mind az ütemezésre, mind pedig a költségvetésre vonatkozóan a tanácsülésen megállapodás fog születni. Nyilván szükség van a konkrét eredményekre, hiszen elég régóta zajlik már ez a kérdés, illetve annak megoldása és ez egyfajta mérföldkőnek is számíthatna majd a SZIS-2 vonatkozásában. Szerintem most jó, itón, jó úton haladunk, a költségvetési kontúrok is kialakultak, hiszen a rendőri együttműködés kapcsán, vagy akár arról beszélünk, hogy legyen együttműködés a határon átnyúló bűnő bűncselekménye kapcsán is, akkor igenis szükség van a megfelelő információs technológiára. Ez a lényege annak, hogy egyáltalán megkezdődhessen az, a munka. Nem tudom pontosan, hogy október 5-6 vagy 7-8 lesz az időpont, de mindenképpen ezt megelőzően a parlamenthez fordulunk majd, megkérdezzük a konkrét javaslataikról. Mint ahogyan mondtam, tehát lesz egy konkrét ütemezés, lesznek megfelelő költségvetési számok, hiszen lényeges projektökről van szó. 2013-ra szükség lesz az operatív intézkedésekre, és bízom abban, hogy addigra meg is valósulnak ezek az elképzelések. Én a magam részéről tényleg valóban prioritásnak tekintem ezeket, hiszen ez irányba is kívánunk dolgozni, és akkor lennénk igazán hitelesek, hogyha eredményeket követ, könyvelhetünk el a végén. Ami a radikalizációs tendenciákat illeti, erre többen is szóltak. Nem arról van itt szó, hogy korlátozni kívánnánk a szólásszabadságot. Arról sincs szó, hogy bizonyos magatartási formákat stigmatizálnánk. Sokkal inkább olyan problémákról van szó, amelyek ezekkel a rendőrtisztek már most is foglalkoznak, hogy konkrét üzeneteket fedezzenek fel, amelyeket utána megfelelően reagálnak. Én úgy gondolom, hogy a rendőrtisztek azok, akik a leginkább alkalmasabb erre a feladatra. Az, hogy egy rövid bevezető fázis után gyorsan tudjunk lépni. Még egyszer mondom, a radikalizációs tendenciákat szeretnénk a koordináció a legkülönbözőbb szereplőkkel, a civil társadalommal együtt, a polgárokkal együtt visszaszorítani. Lesz egy kézikönyv erre vonatkozóan, ebben konkrétan olvashatnak még a megfelelően alkalmazható effektív eszközökről, és a rendőrök és a tisztek, rendőrtisztek és egyéb tisztviselők számára is nagyon hasznosak lesznek majd ezek a különböző intézkedési lehetőségek, amelyekkel visszaszorítható a radikalizáció. Kicsit beletekintek még itt a jegyzeteimbe, kipipáltuk a radikalizmust. Az Európol erre vonatkozóan is volt egy kérdés. Nincsenek konkrét intézkedések a belga soros elnökség idejére. Természetesen nyomon követem én is ezt a területet, a parlament is átveszi a szerepét a legkülönbözőbb folyamatokban, és egy másik időpont alkalmával bizonyára visszatérünk majd erre, hogy egy kicsit több előrelépés történt. Kábítószerek. Igen, hát Európán belül ez egy nagyon súlyos kérdés, de jelenleg ugye létezik ez az úgynevezett ez a francia paktum, a kábítószer ellenében, és hát megvalósítandó intézkedésekre is várunk, de jelenleg csak azon, azzal kell dolgoznunk, azzal tudunk dolgozni, aminek a birtokában vagyunk. Egy fontos terület még a lőfegyverek, valamint a bűnöző szervezeteknek a nyomon követése és feltárása, de a kábítószerek és a kábítószer kereskedelem témája mindenképpen ugyanolyan lényeges terület. A tanúvédelem. Nos, ez úgy gondolom, hogy a az igazság ügy asztala, nem is kívánok most erre részleteiben reagálni, de tudjuk nagyon jól, hogy nagyon nehéz helyzetben hívnak el sok esetben tanukat, és ők minden védelmet megérdemelnek. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött ide a bizottságba hozzánk, bízunk benne, és örömmel tekintük az együttműködés elébe. Azt gondolom, hogy mindenkinek megvolt a lehetősége, hogy feltegye a kérdését. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Folytatjuk a napirendi pontokat. A következő napirendi pont az ötös, az EU és az Egyesült Államok közötti PNR megállapodás. A Washingtonba delegált libekülőség visszajelzés, ez június 29 és július 1 -e között volt. Ez a delegációs látogatás. Sophie Intveldet eh, kérem meg, hogy eh, foglalja össze ezt a témát, ő a jelentéstevője ennek az anyagnak, és ő vezette a delegációt. Köszönöm, elnök asszony. Természetesen készítünk majd egy írásbeli jelentést a rövid látogatással kapcsolatban. Röviden beszámolhatok arról, hogy mit e, sikerült e, intéznünk. Ez egy nagyon rövid villámlátogatás volt. A látogatás fő célja a központ meglátogása, ahol a PNR adatokat feldolgozzák, ott kaptunk egy előadást, a módszereket mutatták be, azokról a módszerekről számoltak be, amelyeket használnak. Meglátogathattuk a központon, és beszélhetünk a vezetőkkel. Néhányan találkoztak a Nemzeti Biztonsági Tanács képviselőivel, illetve a terrorizmus ellenes nagykövettel, illetve számos informális ülése is sor került think tankekkel, kutatókkal, tudósokkal, illetve eh, aktivistákkal. Egyenlőre nem szeretnék még végkövetkeztetéseket levonni, hiszen még nem értékeltük ki mindezt a delegációval. Az árnyékjelentéstevők, én magam és más személyzet is részt vett ebben a delegációban. Tehát egyelőre még nem szeretnék végkövetkeztetéseket levonni, hiszen nem sikerült még megállapodnunk arról, hogy mik is legyenek majd a végkövetkeztetések a delegáció látogatása kapcsán. Azt gondolom, hogy meg kell néznünk azt az információt, amit az állásfoglalási indítvány kapcsán kaptunk, amelyet májusban fogadott el a parlament. És azt gondolom, hogy először meg kell várnunk azt a mandátum tervezetet, amelyet a bizottság készít majd el, állítólag szeptember 7-ére, annak érdekében, hogy a tárgyalási eh, pozíciót ki tudjuk dolgozni ez pedig átvezet eh, a napirendi pontok második feléhez. Azt gondolom, meg kell említenem azt, hogy Kanada és Ausztrália szintén meghívtak bennünket egy tényfeltáró látogatásra. Nem vagyok biztos abban, hogy eh, mindez illeszkedik ennek a szakbizottságnak a programjába és költségvetésébe, de mindenképp szerettem volna erről számolni. Ennek a napirendi pontnak a második része az Európai Bizottság follow a parlamenti május 5-i állásfoglalás kapcsán. Ez az állásfoglalás határidőt rögzített július közepét a bizottságnak. Eh, addig el kellett volna készíteni a PNR csomagot az elmúlt héten a Libe ülésén Strasbourgban. Én megkértem a bizottságot arra, hogy eh, készítsék el a jelentést, illetve magyarázattal kell, hogy szolgáljanak, miért nem sikerült a határidőt betartaniuk. Lehet, hogy ennek jó okai, van, jó okai vannak, de azt gondolom, hogy fair dolog az, hogyha meghallgatjuk őket ebben a szakbizottságban, és nem informális módon szerezzük be az információkat. Kiderült az, hogy a PNR csomag egy része eh, szeptember 7-ére fog összeállni. Ez pedig eh, felveti az időtervet is a jövőbeni viták számára. Úgy érzem, hogy eh, nem fair a parlamentre nyomást gyakorolni az idő miatt, hiszen mindig mi vagyunk azok, akiknek sürgősségi eljárásokat kell bonyolítaniuk. Nekünk kell ezeket az ügyeket pusztán hetek leforgása alatt megvitatnunk, míg a többi intézmény számára megfelelő idő a rendelkezésre. Én értem, hogy nagy a nyomás, nincs elég kapacitás, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozzanak néhány hét alatt, de nekünk ugyanilyen problémáink vannak, nekünk is óriási munka mennyiséget kell feldolgoznunk, tehát mind a tanácsot, mind a bizottságot arra ösztönözném, hogy dolgozzanak gyorsabban, hiszen hajlandóak voltunk nagyon rövid határidők mellett dolgozni. Elnök asszony végezetül pedig mind a tanácsot, mind a bizottságot két dologra szeretném megkérni. Több alkalommal kértem azt, hogy kapjunk tényszerű válaszokat a kérdésekre, amelyeket eljutottunk a bizottsághoz és a tanácshoz. Ezt megismételtük, és megismételt állásfoglalások születtek. Nem olyan nehéz ez a feladat, leveleket írtunk, és a parlamenti kérdésekre egy válaszcsomagot szeretnénk. És elnök asszony, végezetül pedig egy utolsó kérdést szeretnék felvenni. Mielőtt bármiféle tárgyalásokat elkezdünk, szeretnék információkat kapni a dolgok állásáról, a bilaterális tárgyalásokat, illetve a tagországok és az USA között a vízum könnyítési program kapcsán, hiszen akik korábban már itt voltak, talán emlékeznek arra, hogy a bilaterális tárgyalásokon amelyek az Európai Parlament hatáskörén kívül zajlanak. Ezekről fogalmunk sincsen, hogy mivel foglalkoznak a bilaterális megállapodások. De tudjuk azt, hogy az USA hosszú listával rendelkezik, olyan kritérium listáról, feltétel listáról, amelyek alapján vagy megadja a vízumentességet, vagy megtagadja. Az egyik előfeltétel a PNR adatok továbbítása volt, ez pedig zavarba ejtő, hiszen hogyan tudunk egyrészt európai szinten eh, eh, beszélni a PNR adatok továbbítására, másrészt nemzeti szinten. Ezeket a kérdéseket tisztáznunk kell, mielőtt az USA-val elkezdjük a tárgyalásokat. Köszönöm szépen, Sophie, várjuk az írásbeli jelentést, minden bizonyal ez érdekes lesz mindannyiunk számára. Ahogy Sophie említette, a bizottságot a eh, május 5-i állásfoglalásunkban megkértük arra, hogy július közepéig készítsen egy e, egyértelmű e, javaslatot a PNR adatokkal kapcsolatban. Almeida képviselőnek fogom megadni a szót. Kérjük, hogy számoljon be arról, hogy mi a helyzet jelenleg. Köszönöm. Well, good afternoon. Uh... Jó napot kívánok, kedves Libe szakbizottsági tagok! keményen dolgozunk, és zajlanak az eljárások, hogy a PNR csomag első felét szeptember 7-én el lehessen fogadni. Épp most fejeztük be a belső szolgálatközi konzultációt a bizottságon belül, a többi, a, a belügyi főigazgatóságon túl több szervezeti egységgel is konzultációt folytattunk tehát. A szeptember 7-ére várható, hogy önöknek és a tanácsnak három tárgyalási mandátumot tudunk majd adni Ausztráliával, Kanadával és az usa kapcsolatban, és az általános kommunikáció, illetve közlemény tartalmazni fogja azt is, hogy más joghatóságoknak, esetleg tehát más országoknak milyen alapokon adhatunk át szintén ilyen PNR, azaz légiutas adatokat. Tehát, hogyha más országok PNR tárgyalásokat kezdeményeznek velünk, például mondjuk Dél-Korea, akkor milyen alapokon kezdhetjük meg velük a tárgyalásokat, hogyha ők szeretnének az EU-val PNR megállapodást kötni. A Lisszaboni szerződés miatt azonban intézményi változásokra került sor az EU-ban, ezért új alapokra kell helyezni ezeket a tárgyalásokat. Japán is jelezte, hogy ilyen tárgyalásokat kíván velünk folytatni, ezért kell, hogy legyen egy általános politikai irányvonalunk azzal kapcsolatban, hogy milyen feltételek alapján kezdhetjük meg más joghatóságokkal, tehát más országokkal a légi utasok adatára vonatkozó kétoldalú szerződések megtárgyalását. Tehát egy ilyen keretre van szükségünk, mielőtt más országokkal megkezdjük a tárgyalásokat. Szeptember 7-én fogják megkapni a három tárgyalási mandátumot és a, a beszámolónkat. A három országgal nem ugyanaz a helyzet, Kanadával kapcsolatban egy hiátus van, ami még nincs betöltve. Ha ez be lenne töltve, akkor már lenne egy mandátum, a Nízai szerződés rendelkezése értelmében, amelyek ennek a háznak nem adják meg azokat a hatásköröket, amelyeket a Lisszaboni szerződés megad. Viszont Kanadával jelen pillanatban nincs átfogó EU megállapodás az adatok átadásával kapcsolatban, csak kötelezettségvállalások vannak kanadai részről. Reméljük, hogy a nemzeti adatvédelmi hatóságok megfelelő biztosítékot tudnak nyújtani az oda jutó adatokkal kapcsolatban. Az USA-val és Ausztráliával a négyzai szerződés rendelkezései alapján már vannak tárgyalás, már folytak tárgyalások, azonban a parlament kívánsága értelmében a mandátumok, a tárgyalási mandátumok meg fognak változni. Úgyhogy ezekkel az országokkal világos parlamenti támogatással fogjuk folytatni a tárgyalásokat. Az a PNR csomag második része, azaz az európai rész 2011 elejéig késedelmet fog szenvedni. Az Európai Bizottságon belüli tárgyalások ugyanis azt mutatták, hogy új hatástanulmányra van szükség annak érdekében, hogy a PNR javaslatnak megfelelő alapja legyen. Ezekre az adatokra szükségünk van az Európai Bizottságban eh, ahhoz, hogy a belső hatástanulmány testület meg tudja vizsgálni, és meglegyenek azok az adatai, amelyeket szerettek volna. A nemzetközi, illetve Európai Uniós PNR javaslatot tehát egyszerre nem tudunk haladni, az utóbbival kicsit lemaradunk, de az előbbivel kapcsolatban szeptemberben megkapják a szükséges adatokat, illetve a három tárgyalási mandátumot, a belső PNR ügyekkel kapcsolatban pedig 2011 elején fogunk tudni foglalkozni. Megismételném azt, hogy a PNR felülvizsgálat után elfogadott, februári felülvizsgálat után elfogadott Egyesült Államokbeli törvényt hogyan értelmezünk. Ez az értelmezés folyamatban van. Jelen pillanatban úgy tudom, hogy Malmström biztos asszony már tájékoztatott tájékoztatta önöket arról, hogy ezek a jogszabály változások milyen hatással voltak a helyzetre. A fennmaradó kérdésekkel kapcsolatban azok a mandátumok, amelyeket önök elé fogunk benyújtani, figyelembe véve az önök állásfoglalásában kértekkel, megkezdhetjük majd az új PNR politika kidolgozását, tökéletes parlamenti támogatása szeptembertől kezdve Remélem nem vettem el túl sokat értékes idejükből. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy szeptember 7-én várhatjuk ezt a közleményt. Volt még egy kérdés, amely ezzel az ország alapú vízumkönnyítési programmal volt kapcsolatos, hogy milyen elvek elvekre alapozódik a PNR, illetve ezek a kétoldalú tárgyalások hogyan kapcsolódnak ehhez a kérdéskörhöz. Ha erre is tudna esetleg válaszolni, esetleg most, nem vagyok felelős ezért a politikai területért, a vízum könnyítésért. Ehhez kollégáimmal kell felvenni a kapcsolatot, hogy tudjak erre a kérdésre is válaszolni. Köszönöm, de hát egy ponton azért nagyon fontos lenne számunkra, hogy erről is kapjunk információt, mondja az elnök asszony. Két kérdésünk van, Fosz úr, először öné a szó. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Először szeretném mondani azt, hogy a program nagyon uh, intenzív volt az USA-ban, jó volt, rövid volt, de nagyon jó volt, és köszönetet szeretnék mondani Sophie Infelt kolléganőnek, nagyon jól végezte el, ő volt a delegáció vezetője anélkül, hogy elébe mennék az értékelésnek, és erről a frakcióban az árnyékjelentéstevők között is minden bizonyal beszélni fogunk. A következő információt tudtam leszűrni mindenből. A PNR többletértéket jelent az információk szempontjából, éppen ezért mérlegelésre érdemes az, hogy ezzel a jelentéssel foglalkozzunk minden bizony beszélni fogunk még a tárolási időtartamról, illetve a push és pull módszerekkel is foglalkoznunk kell. Ami a bizottság képviselőjének véleményét illeti, ami az idő menetet illeti, van egy rövid kérdésem, hogyha a Swift-et és a PNL-t vizsgálom, akkor ezek különbözőek. De ami hasonló köztük, az az adat átvitel az Európai Unióból az USA-ba. És az adatvédelmi standardok hirtelen nem változnak meg. Én nem értem azt, hogy egyrészt a Swift-nél gyorsan eredményre tudunk jutni, viszont más standardok hiányossága miatt a PNL-nél ugyanez nem igaz. De miért van az, hogy ilyen lassan megy a munka a PNN-nél, miért tudunk ilyen lassan egy 5-ről 6-ra jutni, hiszen egy hasonló helyzetben van szó az adatváltitelről, mint a SWIFT-nél. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Látnunk kell a kapcsolatot a kettő között. Kirkopúr szeretne kérdést feltenni, és utána pedig Latford képviselőasszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Árnyék jelentéstevője vagyok én is ennek a témának, és köszönetet szeretnék mondani Szofi Intvelt eh, képviselőasszonynak. Visszafogom magam ma egy kicsit, később majd döntenünk kell arról, hogy uh, a látogatásunk eredményeit hogyan értékeljük. A PNR megállapodásokról szeretnék valamit mondani. Számos PNR megállapodás született különböző országokkal, különböző jogalapon. Ami az alapkérdéseket illeti, az adatok felhasználására vonatkozóan, az egyének védelme kapcsán, a privát szférához való jog, stb. Nagyon érdekes, hogy ezekben a különböző jogrendszerekben más és más a helyzet. Mindenki azt gondolja, hogy az ő megközelítésük a legbiztonságosabb a világon. És ezt jól alá tudják támasztani, de nekünk megvannak a saját standardjaink. Ha megnézzük ezeket a megállapodásokat, akkor a következő kérdés nagyon fontos. Tudunk-e közös nevezőt találni, olyan közös neve, nevezőt, amely lehetővé teszi a megállapodásokat, anélkül, hogy ne legyen minden külön megállapodás olyan speciális, hogy ez csak megnehezíti a közös alapon történő adatvédelmet. Tehát azt gondolom, nagyon sok erőfeszítést kell tennünk a közös nevező alapú megközelítésbe. Fontos biztosítani azt, hogy azok a standardok, amiket használunk, ezek mindenütt ugyanazok legyenek. Még akkor is, hogyha különböző országokban a, jogi helyzetük, illetve alkotmányjogi helyzetük miatt az országoknak más és más az elképzelésük. Nem sokára születik majd egy keretmegállapodás, azt gondolom, hogy az USA azt gondolja, hogy nagyon magas standardokkal rendelkezik, ezek nem e, felelnek meg a mi magas standardjainknak, ezek nem mindig kompatibilisek. Ezek a jog e, történelmi különbségekből is, e, a határellenőrzésbeli különbségekből is adódnak, és más e, különbözőségekből. Amit Vossz úr mondott az imént, én ezt csak támogatni tudom. Azt gondolom, hogy a hozzáadott érték nagyon fontos. Az információ megfelelő és felelős felhasználása nagyon fontos, és ez a terrorizmus elleni küzdelemben is meghatározó, illetve más szervezet nemzetközi bűnözés elleni küzdelemben. Mi megpróbáljuk árnyék jelentéstevőként egyensúlyt teremteni a saját polgárunk érdekének védelme és a hatóságok standardjai között. És ezt a típusú megközelítést én a jövőben is támogatni fogom. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Ez a látogatás még több kérdést vetett fel a közös nevezőről az adatvédelemben. Azt gondolom, hogy válaszokat kell keresni, illetve megfelelő megoldásokat Ludford asszony kap szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság válasza egy kicsit frusztrált engem, két ügy miatt is. A PNR részben nincsen felelősség a vízakönnyítés felé, ezt én nem tartom jónak. A PNR-re vonatkozott a kérdés és arra, hogy mi zajlik a bilaterális tárgyalásokon. A bilaterális PNL megállapodások kapcsán. Ez pedig mind a mandátum, illetve a szeptember 7-i javaslat kapcsán is fontos. És a kommuniké pedig a jövő évig nem születik meg. Azt gondolom, hogy hamarosan fogunk tisztázást kapni, ami pedig a többi pontot illeti. Nagyon remélem, hogy Szofi emlékeztet majd bennünket arra, hogy mi volt az USA jogalkotási változtatása, de a tevőnek mivel ő nyilvánosan tette fel a kérdést a szakbizottságban, jó lenne, hogyha erre nyilvános választ kapna, és nem csak bilaterális választ. Remélem, hogy a jelentéstevő elmondja majd azt is, hogy kapott-e választ bizottságtól, vagy nem. Vannak olyan kérdések, amelyekre nem kapunk választ, de itt egy szakbizottsági ülésről van szó, tehát a többieknek is, az mindannyiunknak válaszoljanak. Köszönöm szépen, te úr parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Én új vagyok ebben a házban, nem én voltam az eredeti elnyékjelentés a frakciómnak. A washingtoni látogatás nagyon hasznos volt, megnéztük azokat az intézményeket, ahol a PNR adatok továbbítása zajlik a SWIFT esetében ugyanezt nem tudtuk megtenni. Az USA arra kért bennünket, hogy adjuk meg a mi adatainkat, de viszont nem juttatták el a saját adataikat. Köszönetet szeretnénk mondani Szofinak munkájáért. Nagyon konstruktív és nyitott módon sikerült együttműködni az árnyék jelentéstevőkkel. és várjuk a mandátumot mi hamarabb. Köszönöm. Köszönöm, Szofi. Szeretnél valamit mondani ezzel kapcsolatban? Elnök asszony. Parlamentként egyhangulag megpróbálunk együttműködőek lenni, mondom én ezt a bizottságnak, és csalódott vagyok amiatt, hogy minden egyes információt úgy kell kihúznunk a bizottságból és a tanácsból ami pedig eh, ami a magánadatok védelmét illeti, kaptam egy informális levelet, informális értékeléseket más jogi szolgálatoktól. Ezek különböznek. Én szeretnék egy megfelelő jogi értékelést kapni. Nagyon meglepett Washingtonban az, hogy a magán adatok védelmét már 2007. augusztusában megígérték, egy hónappal a megállapodás aláírás után, és most azt mondják az amerikaiak, hogy ó, hát ez autosan következik a megállapodásból, ami jogi szolgálatunk azt mondja, hogy ez meg sérti a megállapodást. Én egy megfelelő jogi választ szeretnék. Nem kaptam eddig még egyáltalán választ az új januári szabályozásokról sem soha nem kaptunk választ azokra a kérdésekre, amelyeket feltettünk az állásfoglalásban. Miért van szükség a PNR adatukra? Én egy megfelelő választ szeretnénk. Soha nem kaptunk megfelelő választ a hatékonyságról, ezt már 2003 óta követeljük, nem új tehát a kérdés, ami pedig a vízakönnyítési programot illeti. Ezeket az állásfoglalási indítványunkban megfogalmaztuk, számos állásfoglalási indítványban. Én megpróbálok kedves lenni, ami nem felel meg a természetemnek amúgy, tehát kényeztessenek engem. Tehát ami a vízekönnyítési programot illeti, két hónappal ezelőtt egy két sávos megközelítésről született döntést, a bizottság egyrészt elkezdte tárgyalásokat, másrészt a tagországok is tárgyalnak. Miért? Azért, mert az USA nem fogadja el azt, hogy az Európai Unió egy hangon szólal fel, ez pedig önmagában is rossz. Hosszú kritériumunkat tartalmazó listát alakítottak ki, arról, hogy vagy megadják, vagy megtagadják a vízumot bizonyos tagországok számára. És ide nem csak plusz reptéri biztonsági intézkedések tartoznak, hanem a DNA adatokhoz való hozzáférés, az elveszített vagy ellopott útlevelekre vonatkozó megállapodások, illetve az EU és más adatbázisokhoz való hozzáférés az Eurodakhoz. Például ők megkapják a mi adatainkat, a SWIFT-et, és mindenhez hozzáférnek. És olyan cégek adataihoz is, amelyek az USA-ban dolgoznak. Mi, a, mit akarnak még? Azt gondolom, hogy ha mi válaszokat szeretnénk a kérdéseinkre, egyszerű kérdéseinkre, akkor ez talán nem túl sok. Július közepe volt a határidő, a bizottság nem tud eleget tenni ennek a határidőnek, mert hát kérünk válaszokat, nem szeretnénk ezeket folyton és folyton meg, megismételni. A bizottság és a tanács tegyenek ígéretet arra, hogy ezt a folyamatot az év vége előtt sikerülhet majd lezárnunk. Megpróbálok kedves lenni. Eh, Mielőtt megkérném, hogy reagáljon, gyorsan azt szerettem volna mondani, hogy hát ugyanaz volt a tapasztalatunk a SWIFT megállapodással is. Ekkor az EU megpróbált egy egységes hangon felszólalni, és az USA nagyon is hajlandó volt ezt elfogadni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ezt a modellt kellene ha követnünk a PNR adatok esetében is. Kérem, hogy Alveida úr válaszoljon a feltett kérdésekre. Megpróbálok én is annyira szeretetre méltó lenni, amennyire csak tudok. A FOSZ képviselő által feltett kérdéssel kapcsolatban, ami az adatvédelmi normákra vonatkozott, amelyek különböznek az EU-ban és az USA-ban, hát valóban különböznek, éppen ezért van szükség erre a tárgyalásra. És aztán úgy gondolom, hogy lehet, hogy azt gondolják, hogy jó, de akkor miért ne legyen egy tárgyalás, és miért ne legyen egy általános megállapodás az USA-val az adatvédelem területén, ami minden ügyet szépen lefedés, megold, a helyet, hogy különböző adatcsere programokról külön-külön tárgyalunk az Egyesült Államokkal. Úgy gondolom, hogy igazából mindkettőre szükség van. Talán szükségünk lenne egy általános eszközre, amely keretet ad, definiálja az elveket, amelyeket az Atlanti óceán mindkét oldalán elfogadunk. Azonban vannak olyan problémák, amelyeket egyedi, konkrét tárgyalások tárgyává kell tennünk, például azt, hogy az adatokat mennyi ideig tarthatják meg. Ha valamilyen célra átadunk nekik adatot, akkor azt nehéz elmondani általános vagy absztrakt módon, hogy mennyi ideig kell vagy lehet azt tárolni, ha nem tudjuk, hogy mi a célja, milyen célra akarják felhasználni. És azt hiszem, hogy éppen ezért nem lesz képes az USA egy, minden esetben egy olyan általános adatvédelmi elvet alkalmazni, amit mi Európában itt alkalmazunk. Például nem tudják ugyanúgy megmondani a rendőrségüknek, hogy meddig tárolhatják az információt. Ők azt mondják, hogy ameddig szükséges, és ezt a szükségeset ezt külön-külön végig kell tárgyalnunk. A TFTP tárgyalások során, épp úgy, mint most a PNR tárgyalások során, remélhetőleg ez utóbbi szeptember 7-e után mi hamarabb megkezdődik. Remélem, hogy... Tehát úgy gondolom, hogy megvan a helye az általános, illetve a konkrét megállapodásnak is. Amit Körkhop úr mondott, igen, kell, hogy legyen közös nevező Éppen ezért akarjuk azt, hogy legyen egy általános politika arra vonatkozólag, amely, hogy meg tudjuk határozni az általános feltételeit annak, hogy más országok a más joghatóságokkal milyen alapon tárgyaljunk PNR ügyben. Ez segítene nekünk a PNR tárgyalások során, hogyha meg lenne az, hogy ez az alap az EU részéről, és akkor nem kell nagyon sokat változtatnunk a különböző joghatóságok különböző jellegzetességei miatt. hanem lenne egy általános irányvonal, egy általános alap, amihez ragaszkodni tudunk. Az USA, Ausztrália és Kanada a tárgyalási tárgyaló partnereink jelen pillanatban. Nem tudjuk még, hogy milyen további országok kérhetik a PNR adatainkat majd az elkövetkezendő két, három, négy, öt évben. Lehet, hogy meglepetések fognak érni minket. ami a vízumkönnyítés, illetve az USA és néhány Európai Uniós tagállam bilaterális megállapodását illeti a vízumkönnyítési prog- vízumkönnyítéssel vagy a PNR-rel kapcsolatban. Sajnálom, de tényleg nem tudok ezzel kapcsolatban rendes választ adni. Agályaikat továbbítani fogom a bizottság felé, hogy a lehető leghamarabb megfelelő választ tudjunk adni. De nekem nem áll minden információ a rendelkezésemre ahhoz, hogy meg tudjam a legitim módon azt a választ adni, amit önök várnak tőlem. Ami a magánadatok védelmére vonatkozó ö, törvény februári megváltoztatását illeti, az amerikai jogszabályi reformnak az volt a célja, hogy legyenek kivételek ebben a törvényben, és legyen azok a, a jogokra vonatkozólag, amelyek nagyon hasonlóak a korlátozásokhoz és a kivételekhez, amelyeket itt Európában is használunk a jogérvényesítésében, az adatvédelmi szabályainkban. Az EU-ban a rendőrség nem köteles információt adni a gyanúsítottaknak vagy bűnözőknek azokról az adatokról, amelyeket róluk tárolnak. De szolgálataim arról tájékoztattak, hogy az USA jogszabály változásai nagyon hasonlítanak ehhez, ehhez ezekhez a konkrét kivételekhez, szinte azonosak vele. Tehát majdnem ugyanazt érték el, ami az európai jogszabályokban már megvolt. A Malmström asszony felé továbbítani fogom azt, hogy önöknek milyen információ kérési igénye volt ő felé. Úgy tűnik, hogy ami információt eddig adott, az nem volt elégséges. A többit illetően Szintén azt tudom mondani, hogy az frusztrációra vonatkozó üzenetüket, amit már nem csak most hallottam, hanem korábban is, továbbítani fogom a kollégáim felé, de sajnos nem tudok többet mondani annál, ami eddig elhangzott. Köszönöm. Elnök, köszönöm, és nagyon remélem, hogy előbb vagy utóbb azért mégiscsak meg fogjuk kapni a válaszokat a kérdéseinkre a lehető legrövidebb határon belül, határidőn belül. Köszönöm tovább lépünk a napi rendünkben. kész tájékoztatás a visszafogladási megállapodásokról szóló jelenleg folyó tárgyalásokról a következő napi rendi pont. Zárt ülés lesz, úgyhogy mindenkit arra kérnék, akinek itt nincs joga jelen.